Good morning. Szeretettel üdvözlök mindenkit, elkezdjük az ülést. Minden nyelv eh, tolmácsolása, kivéve a horvátot, eh, jelen van. Van eh, egy tagunk, aki azért, lehet, hogy nem, azért nem nincs itt ma, mert ünnepel. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a szabályoknak megfelelően a módosítások fordítását nem, for, nem teszik meg horvát nyelvre, ezt tájékoztatásul mondom, ezen kívül tájékoztatni szeretnék arról, hogy van egy látogatói csoport, ugyanis 14 újságírót meghívtak, e, diákok ők, a Leeds Trinity Egyetemről, az Egyesült Királyság Európai Parlamenti Információs Irodája szervezésében, hogy részt vegyen ezen az ülésen. És Kuneva asszony is 21 szeméből álló látogatói csoportot hívott meg, akik 11-től 12.30-ig vesznek részt az ülésen ma. Tehát nem csak a televízió képernyők előtt, hanem itt az ülésteremben is hallgatnak bennünket. A hármas napi rendi pont a kérdés az, hogy vannak-e ellenvétések a jegyzőkönyvek e, szemben, hogyha nincs, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítom. Negyedik napi rendi pont. Ez az Európai Központi Bank 2013-as évi éves jelentése. Átadom akkor a szót a jelentéstevőnek, David Kázának. Vilszé. Köszönöm szépen, elnök az, alelnök asszony. A fontosabb tényezőket bevettük a harmadik eh, tervezetbe korlátozott a szavaknak a száma, de remélhetőleg sikerül ezt elérnünk, amikor jóvéhatjuk a szakbizottságban ezt. Minden esetre üdvözlöm az EU munkanélküliségi adatokban a 20,8%-os csökkenést amely 20,8%-ról 12,1%-ra csökkent 2013 negyed, harmadik negyed évében. Egyetértek az LKB ajánlatával, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a költségvetési konszolidációs intézkedéseket, amelyek támogatják a növekedést. Az intézményi kereteket illetően üdvözletem, üdvözlöm az LKB-nek a felhívását, hogy e, az intézményi e, kereten javítsunk. Így tudjuk biztosítani azt, hogy elérjük a kívánt eredményeket. Röviden ezzel foglalnám össze ezt a jelentését. Köszönöm a figyelmüket, és érdeklődve várom a hozzászólásokat és a módosításokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kászá úr. Most pedig havi López kap szót a szocialista frakció nevében. Nincs itt López úr. Akkor Urreka Trebesius kap az ECR frakció nevében szót. Ő sincs itt. Vagy várjuk? Akkor az ALDE nevében hárkin asszony szól hozzá. Ő itt van, ővé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük a, az előadónak a véleményét is elnézést, hogy most éppen másról beszéltem, de minden esetre elolvastam a jelentést, és örömmel dolgozom együtt káze úrral. Az AKB jelentéssel kapcsolatban, amelyet csak röviden tekintettem át, nem részletesen tanulmányoztam, e, ugyanakkor az a benyomásom ezzel kapcsolatban, hogy a Káza úr benyomása túl pozitívnak tűnik. Például az első pontban beszél a, a munkanélküli ráta csökkenéséről 2010 és 2013 között. Hogyha 2012-t tekintjük ugyanakkor, ott láthatjuk, hogy emelkedés történt. Tehát kicsit lehetne ezt a véleményt sarkítani ezzel kapcsolatban. Ezen kívül az ötös bekezdésben szól az EKB felhívásáról, amely a tagországokat felszólítja arra, hogy a szükséges munkaerőpiaci reformokat hozzák végre, különösen a rugalmasságot növelve. Szerintem ugyan nem értek, egyetértek ezzel, de nem csak a munkaerőpiaci reformokról van szó. Aztán az ifjúsági munkanélküliséget is meg kell említeni. És ugyan van még egy-két másik megjegyzésem is, de végeredben úgy találom, hogy egy nagyon jó jelentés, és majd benyújtok módosításokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Trebeszius asszony a konzervatívok részéről, most már itt van, öné a szó. Jó reggelt mindenkinek! Én is megnéztem ezt a tervezetet, és van néhány kérdés, ami felmerült számomra. Először is szerettem volna tudni az Első pontban a 12,1% és a 20,8% ezek honnan jönnek ezek a számok, mert ez azt mutatná, hogy a munkanélküliek száma csökken, de én az Eurostat statisztikákban én nem ezt látom. Aztán Mit jelent az, hogy növekedés, barát, költségvetés, konszolidáció? hiszen nincsen költségvetési konszolidációnk, és nincsen gazdasági növekedésünk sem. Aztán van néhány pont, ami tartalmilag megfelelő, de mégis módosítókat fogunk benyújtani. Nagyon szépen köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Jarik úr a Guéból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kollégának a jelentést. Az előttem szólókhoz hasonlóan úgy érzem, hogy több problémát is felvet ez a jelentés. Először is senki sem látja az Európai Unióban, hogy csökkenne a munkanélküli ráta Pont az ellenkezőjét tapasztaljuk jelenleg legalábbis. Ugyanakkor a hármas pontban, amikor a költségvetési paktumról beszélünk, tehát hogy megtisztítsuk azt, hogy növekedést hozzunk létre. Eh, akkor figyelembe kell venni, hogy defláció van, és egyáltalán nem növekedés, és hogy ez mit okoz az állampolgárok számára. A négyes és ötös pontban úgyból elmagyarázzák nekünk, hogy szükséges, hogy az LKB támogassa a nagy politikai reformokat, eh, és amikor arról szól, hogy a munkaerőpiacra is lesz hatása, és hogy a rugalmasság növekedni fog, és optimizálják a munkahely teremtési lehetőséget. Ezek a kifejezések tulajdonképpen a jelenlegi kudarcot tükrözik, mert hiszen nem hiszem, hogy jóvá hagyhatunk ilyenfajta mutatást, amely árnyékolások nélkül egy irányba mutat csak. Nyilvánvalóan fel lehetne tenni azt a kérdést is, hogy hogy lehet, hogy az EKB a magán bankokat támogatja, úgy, hogy nem a gazdasági fellendülést vagy a szociális fellendülést szolgálják ezek az előirányzatok. Szerintem nagyon sok pont, kérdést vet fel ez a jelentés, minden esetre ellenőrizni kellene az adatokat. Az ajánlásokat illetően hiszen ezeket kellene nekünk támogatnunk én személyemet illetően nem tudom ezeket támogatni, ha csak nincsenek módosítások, de nem hiszem, hogy egyet tudunk érteni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Karima Dellinek a zöldek részére. Oh, great. And it's Mrs. Agia. Mrs. Agia. Uh, Mrs. Agia is the next one. Okay. Um, uh, before you get... Mielőtt megadom a szót azoknak, akik hozzá akarnak szólni, megadnám a szót Laura Azseának az IFDD részéről. Igen, itt van. Öné a szó. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Lenne néhány megjegyzésünk. Ezt a véleményt illetően, amit Kaza úr állított össze, az első pontban a makroökonómiai helyzetet illetően egy kalkulációt látunk, hogy mi történt az elmúlt három évben a munkanélküliség területén. Vannak azonban specifikus helyzetek, például Olaszország. Olaszország egy teljesen más irányba halad, úgyhogy nem gondoljuk, hogy lehetőség nyílna arra, hogy belevegyük a jelentésbe azt, hogy a munkanélküliség csökken, és ez egyértelmű trend lenne, mi úgy gondoljuk, hogy az egyes tagállamokban az eltérő helyzetre utalni kell, ezt pedig a jelentés nem teszi meg. A második pont. Lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Miért említi a nominális béreket? amikor olyan országokról esik itt szó, amelyek nincsenek benne az eurozónában. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mik azok az adatok, amik az eurózónára vonatkoznak. Aztán harmadik pont, hogyan indíthatjuk be a növekedési folyamatot, miközben a költségvetési egyezmény megadja a kereteket, és nagyon megszorító megszorít az üzleti élet számára és a reálgazdaság számára. És mi úgy gondoljuk, hogy ez a két dolog összeegyeztethetetlen. Nem lehet rábólintani ezekre a költségvetési szabályokra, amelyek egyszerűen megbénítják az üzleti életet. Nem lehet ezt kibékíteni azzal az elhatározással, hogy a gazdasági fejlődést újra beindítsuk. Úgyhogy az Európai Központi Banknak az ajánlásai a piaci reformot és a flexibilitást illetően. Én úgy gondolom, hogy az egyetlen mód arra, hogy új munkahelyeket teremtsünk, és hogy a gazdaságot ösztönözzük, az az, hogyha mindenkire ugyanaz az adópolitika vonatkozik, hogyha harmonizáljuk az adópolitikát. Véget kell vetnünk annak, hogy a bankokat támogatjuk. Természetesen a bankok arra használhatnak ezeket az összegeket, hogy kölcsönöket adjanak a vállalkozóknak, de jelenleg nem teszik ezt, és igazából csak értelmetlen pénzügyi spekulációkat folytatnak. Aztán a hetedik pont, ami az eurórendszert illeti, illetve a fogyasztási mintákat. Olaszországban a családok igazából már nem választanak, mint fogyasztók, és a fogyasztás radikálisan csökkent sajnálatos módon rákényszerülnek az emberek, hogy eladják a tulajdonukat egyszerűen azért, hogy túlélhessék ezt a helyzetet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Sean Simon. You, um, just particularly on... Köszönöm szépen. Az ötös pontot illetően. Nem kell még több rugalmasság nincsen rugalmassági probléma a piacon. A piacnak az a része, ahol a legnagyobb a rugalmasság, pontosan az a része, ahol a legkevesebb a munka. A rugalmasság mindig a fiatalokat, a legkevésbé képzettekbeket, a részmunkaidőseket, a kiközvetített ügynököket illeti pont, pontosan a piacnak azt a részét, ahol az embereknek a legkevesebb a választási lehetősége, ott a legnagyobb a munkanélküliség. Tehát nem az a leckeből, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség, hanem az, hogy hol. Egyébként a rugalmasság legtöbbször annak az eufémizmusa, hogy kihasználás kizsákmányolás. Amire nekünk szükségünk lenne, az minőség, valós munkahelyek, képesítések, lehetőségek. A munkaerőpiac problémája inkább a kereslet hiánya, és a kereslet hiánya azért következett be, mert megszorításokat eszközöltünk az elmúlt néhány évben. Úgyhogy Légy szíve, le, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy akiket érdekel ez a téma, és közel áll a szívükhöz, tegyék fel a kérdést, hogy mit jelent ez. Igazából mikor fogunk már rádöbbenni, hogy ez nem működik. Köszönöm. Dominik Martin. Merci, Madame euh, le Président. Je rebondis tout de suite. Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket a javaslatokat, és az utolsó hozzászólóhoz csatlakozom, amikor az ötös pontról szól, eh, és a munkanélküliségről. Nem tudom, hogy melyik eh, országról beszél, de eh, van egy, Franciaországban van egy munkaügyi törvény, ahol, azok a vállalkozások, ahol több mint 50 foglalkoztatott van, e, nem akarnak embereket meghatározatlan e, időre szerződtetni, e, tehát Franciaországban valóban nagyobb rugalmasságra lenne szükség. Az egyes pontot illetően a munkanélküliség csökkenése 20,8%-ra 12,1%-ra hihetetlennek tűnik, mint ahogy ezt az olasz kollega is mondta, mindenesetre Franciaország esetében ez lehetetlen. Tehát ez a csökkenés eh, elsősorban a bizonytalan munka, illetve a részmunkaidőnek tökönthető. Ezen kívül említették azt is, hogy furcsa az, hogy a fizetések is növekedtek mindegyik tagállamban, amely nem az, euró, az, az euróvezet tagja. Hát ez nagyon érdekes, akkor meg kéne nézni, hogy mi történik az euróvezetetben? De minden esetre úgy tűnik, hogy azt próbálják bebizonyítani, hogyha nem az euróval dolgozunk, annál jobban mennek a dolgok, minél inkább az euró mellett, euróhoz ragaszkodunk, annál bizonytalanabb a helyzet. A hármas pontot illetően a 2020-as célkézdőzésekről beszélnek, és a megszorításokról, és a költségvetési paktumról. A, a biztos eh, úgy magyarázza, hogy a költségvetési paktummal, tehát a megszorításokkal munkahelyeket fogunk teremteni. Pedig hát tíz év óta azt tapasztaljuk, hogy pont az ellentéte történik. A négyes pont az EKB felhívásáról szól, az intézményi keret javítását illetően, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak a szivaridatása egyre inkább csökkenni fog. Tehát egyre inkább Brüsszel felé terelik ezt a kérdést. A hatos pontot illetően és a hetes pontot illetően vannak kérdőjeleink. Köszönöm szépen. Mr. Fontulis. Fontulis úr, köszönöm szépen, elnökasszony. Ami az első bekezdést illeti, hogy a munkanélküliséget csökkentjük. Én nem hiszem, hogy ez a valóságot tükrözni. A valós adatok azt, mutálja, azt mutatják, hogy a munkanélküliség drámaian emelkedik, különösen az adóterhek következményeként, amik a KKV-kat termelik, bizonyos országokban jobban, mint másokban, például Görögországban. Elvesznek a már létező munkahelyek. Erőfeszítéseket kellene tenni, hogy a már létező munkahelyek ne számolódjanak fel ami az ötös bekezdést illeti. Amikor azt mondjuk, hogy rugalmasság, legyünk óvatosok, nehogy félreértelmezzék ezt, és kizsákmányálásnak értelmeznék azt, hogy az alkalmazottaknak a munkaidejét csökkentik, de a bérét is, az kizsákmányolás. Aztán az eurozónán kívüli országok helyzete. Igazából az látszik, hogy a bérek csökkennek, csökkennek a munkaerőpiacon megteremtett munkahelyek. Ez a valóság. Mr. Balas. Balázs úr? Madame la Présidente. Tout d'abord sur euh, la... Köszönöm szépen. Ami a francia kérdést illeti, hiszen már beszéltünk Franciaországról, mi vagyunk az egyetlen olyan ország, ahol 100 50 ezer ember kerül be a munkaerőpiacra évente, tehát valóban szükség van egy növekedésre azért, hogy munkahelyeket teremtsünk, és akkor, amikor a növekedés nem működik, akkor jön be a munkanélküliség. Hiszen a, a munkahelyek, amelyeket teremtettek, azok pontosan ilyen kitett munkahelyek. Ezek olyan szerződések, amelyek nem megfelelőek, és ezért inkább a munkanélküliség malmára hajtják a vizet. Aztán ami a munkanélküliség csökkentését illeti, oda kell figyelni a statisztikára, a statisztika nehézségeire, illetve a kozmetikálásra, hiszen hogyha úgy gondoljuk, hogy a, a kitett, illetve az sérülékeny munkahelyek teremtése által csökkentő, csökkentjük a munkanélküliséget, akkor az a munkavállaló, munkavállaló, aki dolgozik, de nem stabil a munkahelye, bizony hozzájárul a munkanélküliséghez. Tehát oda kell figyelni a rossz minőségű munkahelyek teremtésére. Aztán az EKB nagy gonddal küzd, hiszen egy szokásos nyelvezetet kell használnia, azt mondja, hogy liberális reformokra van szüksége, szükség a munkaerőpiacon, és így tovább. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a diskurzust kell fordítani, ford, ford, folytatnia, azonban ezt már senki nem hiszi el hogyha nincsen megfelelő aktív költségvetési politika az erre illetékes és tevékeny országok részéről, akkor bizony nehézségekbe küzdünk, nehézségekbe ütközünk, hiszen a, ezek a reformok semmire, semmire nem vezetnek. Tehát egy aktív költségvetési reformra van szükség, és megfelelő színvonalú költségvetési politikára. Jelenleg ugye ezt nem látjuk. És nincs benne a jelentésben sem ez, ez valós problémát jelent. Aztán még egy gondolat, a politikai döntés, illetve az LKB kapcsolatáról azt kell mondani, hogy talán föl kellene vetni a szerződés szerepét ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Ribeiro asszony következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Először is ez az elemzés túlságosan pozitív. És egyébként nem kiegyensúlyozott, nem felel meg annak, hogy az európai állampolgárok mit éreznek. Portugáliában különösen nagyon nagy aggodalmat okoz az, hogy a munkahelyeknek milyen a minősége, milyen arányú a foglalkoztatottság. Lenne néhány fenntartásom ezzel a jelentéssel kapcsolatban először is. Általánosságban véve egyre inkább nő a rövid távú, sérülékeny munkahelyek száma. Itt a jelentésben általánosságban említik azt, hogy munkáltatói alkalmazás. Igen, de ez minőségi munkát kellene, hogy jelentsen, ennek a kritériumait meg kell teremteni. Ezek az indikátorok lehet, hogy általában véve pozitívumot mutatnak, de vannak olyan tagállamok, például az én tagállamom, Portugália, ahol a munkáltatás körülményei nagyon romlottak. És természetesen néhány tagállamnak nagyobb erőfeszítéseket kell tennie, hogy valóban minőségileg magas szintű munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm. Thank you. Is there someone? Köszönöm. A bizottság részéről kére valaki szót? On this? No, it doesn't seem... Úgy tűnik, hogy nem. Uh, do Mr. Kasa have something that... Kasa úr, esetleg megkap, megkaphatja a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan már a eszmecsere elején is elmondtam, Egy olyan jelentés van a kezünkben, amelyel kapcsolatban csak korlátozott formában fogalmazhatjuk meg a véleményünket. Nem mondhatunk el mindent, amit szeretnénk, de mégis egy, egy olyan jelentést kell készítenünk, amely a lehető legnagyobb mértékben kiegyensúlyozott. Egyetértek a kollégák, az előttem szóló kollégák nagy többségével, amikor munkahelyteremtésről beszélünk, óvatosan kell fogalmaznunk, hiszen amikor egy olyan munkahelyről beszélünk, amely sérülékeny, akkor óvatosnak kell lennünk, hiszen az EKB nem említi meg ezen munkahelytípusokat, illetve a részmunkaidős munkahelyeket sem. A különböző politikai frakciókkal szorosan együttműködünk, és megpróbálunk valamilyen kiegyensúlyozott véleményt kialakítani, hogy mindenki véleményét tükrözze a jelentés. Köszönöm. November 6-a a módosítók beadásának határideje, és a decemberi plenárison fogjuk ezt elfogadni az ECOM-ban december 8-án, a plenárison pedig februárban szavazunk majd a következő év során. Köszönöm szépen, és ezzel át is térünk a következő vélemény tervezetre, az Európai Beruházási Bank 2013-as éves jelentésére, és meg is adom a szót. Immár másod ízben David Kassa úrnak tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugyanúgy, mint az EKB anyaggal kapcsolatban, itt is korlátozottak voltak a lehetőségeink, tehát megpróbáltam a jelentést valahogy mégis kiegyensúlyozott formába hozni. Az Európai Beruházási Bank a fiatalok számára képzési lehetőségeket biztosított, és ezt üdvözöljük, hiszen ezeket a tanult készségeket meg kell feleltetni a jövőbeli munkahelyek követelményeinek, és ha a fiatalokba beruházunk, akkor ez a jövőbeli kihívásokat ö, oldja majd meg. Az EIB mintegy 1 milliárd eurót költött erre a területre. Az innovációt támogathatjuk, azonban a vállalkozók számára ez kockázatos lehet, tehát ezt is támogatnunk kell. Ezért úgy hiszem, hogy pénzügyi finanszírozási lehetőségeket kell biztosítani azon KKV-k számára, akik kockázatosabb tevékenységet folytatnak, tehát a KKV-kat további finanszírozási lehetőséggel kell támogatni. Pozitívnak tartom azt, hogy 50%-kal növelte a bank a KKV finanszírozást 2012-höz képest hiszen a KKV-k a munkahelyteremtésben fontos szerepet játszanak, tehát ezt a tendenciát folytatni kell. Ami a három pilléres értékelést illeti, oda kell figyelnünk az első pillér kritériumaira, a fenntartató növekedésre, a munkahelyteremtésre, a minőségre, és oda kell figyelni a munkahelyteremtésre, különösen azért, mert ez a kapu a fenntartható Európa felé. Ami pedig a fiatalkori munkanélküliséget illeti, az új, az új készségeket támogatása dicséretes, és reméljük, hogy a, ez további munkahelyteremtési lehetőségeket nyit majd a fiatalok számára. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását, illetve a módosító javaslatait. Köszönöm, mondja az elnök. López úr, itt van a szocialisták részéről? Nem. Akkor megadom a szót Ulrike de Vissius úrnak. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Okay, so you are taking the... Akkor ön lép a konzervatívok képviseletében fel, igen. Jó, köszönöm szépen, elnök asszony. Általában véve egyetértek azzal, hogy a raportőr pozitívan tálalja ezt a témakört, illetve a KKV szektor tevékenységét illetően, továbbá a fiatalok munkanélküliségét illetően. Azt is üdvözlöm, hogy a jelentős tevő hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos a mikrofinanszírozás annak érdekében, hogy a szociális kirekesztettség ellen harcoljunk. Amit leginkább üdvözlök ebben a jelentésben, az az a tény, hogy a beruházási bank 2013-ban, legalábbis a jelentés szerint, az egyes tagállamokat érdemük és szükségletük szerint külön, megkülönböztetve kezeli. Ezt mondja a jelentés negyedik oldala. Például sajátságos, specifikus megoldásokat talált a Görögország, Ciprus és más országok számára. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív trend. Egy olyan trend, amely figyelembe veszi az egyes tagállamok szükségleteit és a sajátos helyzetüket, amikor pénzügyi eszközöket teremt. A fiatalokba való beruházás és a Youth Initiative-nek a támogatása nagyon fontos. Egyetlen negatívumra tudnék rámutatni, ezt egyébként már említették többször is, például a meghallgatás során is elhangzott. Nevezetesen a mobilitás Gyakran ezt negatívumként élik meg az emberek. Agyelszívásnak minősítjük bizonyos országok részéről. Egy másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, a társfinanszírozásnak az egyre nagyobb aránya az energiahatékonyság nemzeti terveinek támogatására. Persze fontos, hogy ezek a projektek hagyományos energiaforrásokat is támogassanak, de meg kellene próbálnunk az energiahatékonyságot növelni azzal, hogy a hagyományos energiaforrásokkal működő ágazatokat is támogatjuk. Ennek megfelelően mi módosítókat adunk meg. Köszönöm. Lord, S&D Jutta Akkor a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés azért nem annyira szörnyűséges, mint az előző napi rendi pont, ami a KKV helyzetét illeti. Nagyon jól néz ki a helyzet, de azt azért látnunk kell, hogy sokkal nagyobb itt a játéktér, és nem csak a KKV-król, KKV-kről van szó. Ezen kívül a beruházásokat, illetően a fiatalokba, a képzésbe való beruházás nagyon pozitív, és nagyon pozitív hogy a Progress program a szociális kirekesztettség ellen támogatást élvez. De ennek ellenére a képzésbe, oktatásba és a megújuló energiaforrásokba még többet kell beruháznunk. Ennek a módosítókat nyújtunk meg. Köszönöm. Thank you. I'll give the... Köszönöm szépen. És pedig akkor Háken asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, röviden Egyet értek Kaza úr hangnemével ebben a jelentésben. Szerintem ez egy jó jelentés. Rész, röviden egy-két pontot szeretném említeni, amikor az EBB-vel kapcsolatban a fiatalok foglalkoztatásával és oktatásával kapcsolatban jelentést kíván. Ezen kívül a mikrofinanszírozási eszköz e, esetében a amely a, szociál, a társadalmi kirekesztés ellen e, harcol 2013-ig, de hát itt igazából 2016-ról van szó. Ez jó hír a parlament számára, ugyanis mi ezt a progress mikrofinanszírozási eszközt támogattuk. Ezen kívül egy testre szabottabb megközelítést várunk el, és azt, hogy az úgynevezett midcapsekkel kapcsolatban is tesznek lépéseket, ugyanis fontos, hogy ezek a midcapsek, akiknek 250 fölötti alkalmazottja van, azokra is figyeljenek, tehát ezeket a közöpe, közepes méretű vállalkozásokat is támogatni kellene. De minden esetre jó ez a vélemény, és remélem, hogy sikerül majd egyetértenünk. Köszönöm. A GUE képviseli valaki? Szeretne valaki felszólalni? Nevükben nem. Akkor a, a zöldek nevében Karima Delli. Nincs itt? Az FDD nevében Laura Ágia. Köszönöm szépen, elnök asszony. bár a beruházási bank jelentése azt mutatja, hogy a gazdasági növekedést támogatják, és hogy növekedhet a gazdaság. Ezt nem vitatjuk, mégis lenne néhány megjegyzésünk. Jelenleg mi azt gondoljuk, hogy az eszközeik nem hatékonyak. Egy olyan helyzetben alkalmazták először, amikor a válság már nagyon nagy méreteket öltött, és már bekövetkeztek a károk aztán megpróbálták a károkat visszaszorítani, és megpróbálták a gazdaságot újra fellendíteni, de ez már csak akkor következett be, amikor a válság már elmélyült, és igen nagy károkat szenvedett már a gazdaság. Ezért aztán szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy ami ezeket az eszközöket illeti, nem megfelelő időben alkalmazták, nem elég korán. A válság kezdete után öt évet vártak, mire bevetették, és eh, ennek köszönhető, hogy az eredmények még ma sem megfelelőek. Aztán lenne még egy megjegyzésünk. Persze nagyon fontos az, hogy a fiatalokba beruházzunk, de a beruházási bank csak akkor tegye ezt meg, hogyha valóban látja, hogy ezeknek a fiataloknak külön esélyeket kell adni. Itt nem a 3A minősítésről van szó, hanem arról, hogy lássuk, hogy nem mindig fontos az, hogy bizonyos minőségi standardokat magasabbra tegyünk, hanem inkább az a fontos, hogy bizonyos eszközök elérhetőek legyenek, amelyek segítségével a munka nélküliséget vissza lehet szorítani, és a fiatalokba beruházni. Aztán, ami Olaszországot magát illeti, az a tény, hogy vannak olyan, vannak olyan országok, amelyek élvezik ezeknek a támogatásoknak az előnyeit. Itt is a támogatásoknak a 35%-át a nagyipar kapja, az oktatás és a képzés pedig csak a 10%-ot, hogyha az kiszámoljuk, akkor a KKV-k maguk, amik a legnagyobb támogatást kellene, hogy kapják. Pontosan ők azok, akik igazából nem kapnak támogatást, ezért aztán módosítokat szeretnénk beadni. Köszönöm. Thank you. I'll give the... Köszönöm szépen. Mann úr kap szót. Thomas Mann. Yes. Frau Vorsitzende. Ähm, die Jutta Stein... Köszönöm szépen. Jutta Steinrück már elmondta, hogy a KKV támogatása nem elegendő. Én nem értek egyet ezzel. Én azt gondolom, hogy a kkv támogatása nagyon fontos. Ők teremtik a munkahelyeket, ők képzik a fiatalokat, ezzel kell kezdenünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy hatékonyak legyenek az intézkedéseink. Néhányan joggal említették azt, hogy más és más a helyzet az egyes tagállamokban. A nagy tagállamokban a kisvállalkozások ugyanazok, mint a kis tagállamokban a nagyvállalkozások. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ország specifikus legyen az ajánlás, megfelelő a jelenlegi helyzetnek, és megfelelő a vállalkozási struktúrának. Úgyhogy én nagyon üdvözlöm azt, hogy az EBB lépett. Ez egy olyan jelentés a 2013-as évről, ahol az egyensúly nagyon jó, hogyha a KKV-k támogatottságát nézzük. Aztán lenne még egy megjegyzésem a mobilitást illetően. Én tudom, hogy ennek ez egy kétélű dolog. Néha pénzeket pumpálunk ebbe a részbe, hogy az emberek mobilitását fokozunk, de ez csak egy esély. Esély azok számára, akik ha máshol helyben nem találtak volna munkát, akkor a mobilitás segítségével mégis munkát találnak, de csak őket kellene támogatni. Nem egy nomád rendszert akarunk támogatni, hanem azt szeretnénk, hogy ha van egy fiatal, aki nem kap helyben munkát, mobilitással, a határot átlépve munkahelyet találjon. Én ezt helyesnek találom. Aztán egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy a progressz program nagyon fontos a mikrofinanszírozás szempontjából. A szociális alapot mindenki ismeri. Senki nem ismeri a progresszt. Genau dort fangen die Dinge an. Und ich Úgyhogy itt kell kezdenünk. Az Európai Bizottság nem régen azt mondta, hogy amikor új programok születnek, akkor olyan programokat is kell megvalósítanunk, amelyek nagy rizikófaktorokat foglalnak magukban, olyanokat támogatni, akikről nem tudjuk, hogy sikeres lesz a támogatásuk. Ez nem a pénz kidobását jelenti, hanem azt, hogy kicsit vállalkozó kedvűnek kell lenni, kísérletezni kell kicsit, és ezt a marsot fönn kell tartanunk. Egyébként a jelentést jónak tartom, két-három módosított azért be fogok adni, de egyébként nagyon jó, és az Econ szakbizottság, aminek szintén tagja vagyok, szintén azt gondolja, hogy azt szeretnénk kiemelni, hogy az EPP milyen pozitív lépéseket tett. Thank you, Mr. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégák említették, még akkor is, hogyha az EBB-nek a hatása eléggé kis, kicsiny, szerintem az úrnak a javaslatai kiválók. Lehet, hogy túlzásba estem itt, jó, elfogadhatók, és ösztönöz, ösztönzi a tagállamokat. Köszönöm szépen. Thank you, madam. Köszönöm szépen. Jászlőjeká asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek az első részével annak, amit a kolléga mondott. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ugyanakkor van egy rész, amely több figyelmet igényelne, ez pedig az egyetemi hallgatóknak nyújtott segítség. Bemlítettük, hogy az európai társadalom a válság miatt, de nem csak a más válság miatt, egyre szegényebb, elszegé, egyre inkább elszegényedett, és a mobilitás egyre nehezebben történik meg. Gyakran említjük, hogy a munkaerőpiac jobban képzett diákokat vár. Tehát nem elég csak mérnöki képezést szerezni, hanem jó mérnöknek kell lenni. Az olyan családokban, ahol szegényebbek a tagok, családtagok, tehát nem tudják a diákok mobilitását finanszírozni, azok hátrányba kerülnek. Ennek az intézkedésnek diákbarátnak kellene lenni, ösztönözni kellene a diákokat arra, hogy ezeket a hiteleket vegyék fel, és utána vissza is tudják fizetni. Köszönöm. You, Mr. Fontulis. Fontulis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyes pont elégedettségének ad hangot, hogy az EBB 9,1 milliárd eurót tart a foglalkoztatási lehetősége fokozására, képzésre, oktatásra. De mennyire eredményes ez a finanszírozás? A pénzek elérhetősége, hogy fel lehet őket szívni. Hozzájárultak a munkanélküliség csökkentéséhez? Mi a különbség a között, hogy valaki munkanélküli, vagy munkanélküli, de támogatást élvez, de nem tudja felhasználni? Tehát elemeznünk kellene az eredményességét a finanszírozási politikáknak, hogy valóban hozzájárulnak-e a munkanélküliség csökkentéséhez. Ösztönzőket kell teremteni a fiatalok számára, hogy a magas munkanélküliségű országokból ne vándoroljanak el a fiatalok, mert általában ez történik a déli országokban, hogy északra elvándorolnak a fiatalok. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Nem? Köszönöm. az ütemterv a módosítók benyújtásának határideje november 10-e, az elfogadás a szakbizottságban január 21-22-én történik, és a plenáris napi rendjére márciusban kerül ez a téma. Jön akkor a szavazás. Megvan mindenkinek a szavazókártyája? Kezdjük Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról fogunk először szavazni eh, a Rauma levélről. Elektronikusan szavazunk. Mellette. Ellene. A néppárt részéről egyel több szavazónk van. Most már rendben van. Elfogadtuk. Következő a stratégiai keret, munkahely biztonság és egészségvédelem témája. Először egy részenkénti szavazás lesz, a néppárt és az ALDE támogatja ezt, illetve van egy kérelem az ALDE részéről, hogy legyen még egy részenkénti szavazás, és vegyük ki az asbestos jelentésre való utalást. Ez a kérelem azonban túlságosan későn érkezett, de mivel mások is támogatják, ezért ezt is szavazásra bocsátom majd. Ez pedig azt jelenti, hogy a szavazólista alapján az első részben az egész szövegről szavazunk az aszbesztos jelentésre való utalás nélkül, tehát a külön megfogalmazás nélkül. A második részben pedig az azbestoszra való utalásról szavazunk, a harmadik részben pedig az eredeti néppárti kérelemre vonatkozóan szavazunk. Ki van az első mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Második rész, tehát az asbestosról van szó mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. A néppártól egyel több szavazónk van. Most már rendben van, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nézzük a harmadik részt. Itt tehát arról az idézetről van szó, mint a kötelező érvényű munka és munkaidő mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kell. Mellette. Mondja az elnökasszony, aztán lezárja a szavazást. Elutasítottuk. Végszavazás következik a szóbeli kérdéstervezetről elektronikus formában. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor áttérünk a nyolcas pontra. A szóbeli kérdés kompromisszumos szövegéről van szó. Tehát a munkaügyi egyenlőség kérdéséről van szó, részenkénti szavazás lesz, az első részben az egész szövegről szavazunk, a negyedik pont végéig. Ki van mellette? Ellene? Elfogadtuk. Második rész következik. Ez az ötödik pontja a szövegnek, tehát a diszkriminatív fellépések mellette, ellene, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben. Mm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most a végszavazás következik. Erről a szóbeli kérdéstervezetről lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences pont következik. Tehát a szóbeli kérdés következik. A tanács, a tanácshoz intézett szóbeli kérdés mellette. Question to the council, please. Noting list. This is the voting list. Mm-hmm access to the council? Yes. Mm. hmm The council. But here, so we here, start here compromise A. Compromise mm-hmm. A. So does okay, compromise A. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük a hetes módosítót. Megnyit, lezárom a szavazást elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, 12-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik. Lezárom a szavazást. A néppártól megint egyel több szavazunk van. Most pedig megszületett az eredmény, elfogadtuk 42 szavazattal. A bizottsághoz intézett szóbeli kérdés, A kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük a tízes módosítót, hármas bekezdés tízes módosítója. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadtuk. Végszavazás mellette, ellene, tartózkodás, igen, azt hiszem, hogy elektronikus formában kellene szavaznunk erről. Lezárom. A néppártól megint egyel több szavazatunk van. Rendben, elfogadtuk. Köszönöm. on the resolution. Az állásfoglalásról szavazunk. Az EU 2020-as stratégia szociális és foglalkoztatási aspektese 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es részenkénti szavazás. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a harmadikat. Uh, the vote is uh, EPP still one too many, yes. Igen, a néppártól megint egyel több szavazunk van. Köszönöm, és akkor meg is született az eredmény, elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatvanegyes módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás. Igen, ezt is ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A szobeli módosítóval. Igen. így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es következik. Részenkénti szavazás. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk, igen. A második rész kiesik, és ezért a következő a 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 75-ös módosítót, megnyitom a szavazást, és most le is zárom. Elfogadt. J kompromisszum mellette. Bocsánat, javítja magát az elnökasszony, 73-as következik. Jean lambert tehát 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán a J kompromisszum, ugye? Igen. Mellette. Bocsánat, tessék? Nos, az egész szövegről szavazunk, a munkahely minőség nélkül, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második lépés a job quality, tehát a munkahely minőséggel együtt, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Aztán 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes a fennbizottságtól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87 mellette ellene tartózkodás elutasítva kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Itt a százas az egy szóbeli módosítóval volt, 6 milliárdról szólt. En kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ellenőrizik a 111-est. Elfogadtuk. Nem, nem, elnézést, elutasítottuk. 112. Első rész, mert részenként szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes bekezdés. 113 és 114 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115 mellette, bocsánat, okafogyottá válik, 118 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százhuszonöt mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 126 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. R kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Százharminckettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 133-ast, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. egy egy szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elutasítva. a szöveg, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 145 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 146-ost, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 148 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száznegyvenkilenc mellette nem. Nem, ez kompatibilis. 149. Mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük a 149-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazattal többen szavaztak mellette. 147 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 150-est. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 151 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 155 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? A hatost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26-on mellette szavazta, 24-en ellene, tehát elfogadtuk 7-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as mellette, Nyolcas. Nyolcasról szavazunk. Mellette elutasítva. Nem. Ö, ellenőrizzük a hetest. Ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de a hetest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Kétharmad. Kilences. Nem. B kompromisszum. Elutasítva. Nem. Elfogadva. mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizennyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás. Nem tudom. Én egy nyelvi módosítást nyújtottam be, kiegészítettem a szöveget. Most szavazunk a 21-esről. Igen, igen. Pont erről van szó. Jó, bocsánat, bocsánat, szavaztak, elnézést. Azt hiszem, hogy a korábbi lista van önnél. Tehát a 21-esről szavazom most. Mellette. Ellene. Elutasítva. 22. első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. D. Preambulum bekezdés 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Huszonhat mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kettes fennmódosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, FEM 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36. Mellette Ellenőrizzük a 35-öst, rendben, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazatot. Lezárom. Elutasítottuk. Na, tehát akkor 36-os jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es módosít. Nem, nem, nem, okafogyottá válik. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 42-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45. Ellenőrizzük a 44-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 45-öst, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. harmadik oldalra visszatérünk, a 70-es módosítóra. It's in the, yes, in our list it's page three. It's... Hát a mi listánkon ez a harmadik oldal, a 70. módosító, 70-es módosító.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 ezről, ezzel az állásfoglalás tervezettel kapcsolatban. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Köszönöm. 39 mellette, 5 ellene ez az eredmény. Mm-hmm. Okay, are you ready for the... Kész, készen állnak a következő napi rendi pontra? Ez a napi rendi pont. Ez az a munk- munkanélküliségi biztosítási rendszer az euró övezetben, az Európa mentesség költsége. Ez egy tanulmány. Megadom a szót Joseph Tannak, aki az European Added Value Unitnak a vezetőigazgatója, ez egy kutatási szolgálat. Megadom ennek a szót, Dan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Indeed, I, I represent the uh, European Parliament. so... Valóban az Európai Parlament kutatási szolgálatát azon belül az európai hozzáadott érték hatását elemző egységet képviselem, ezt a bűrő hozta létre, új eszközöket és elemzéseket készítünk. Ma öm, készítettünk egy tanulmányt, az a címe, hogy The Cost of Non-Europe, az Európa mentesség költsége a 98-as Csekini jelentést követtük nyomon, és felmértük azt, hogy ha nem létezne az Európai Unió, mi lenne ennek a költsége. Azt láttuk, hogy nagyon sok területen egy trillió eurót összesen megsporolhatunk, ha az Európai Uniót fenntartjuk. Ezt elősegíteni például olyan projektek megvalósítása, mint az Európai Munkanélküliségi Biztosítás. Mi csak tanácsokat adunk, eszközöket ahhoz, hogy az opciókat áttekinthessük. 2014. februárjában kezdtük a munkát, azóta egyre több jelentés született, akadémiai szinten és és politikai szinten is tehát a jelentésünkben. Van két függelék, az egyiket a SEPS állította össze, a másikat a Center for European Economic Research Münchenben. Meghallgatjuk ezeknek szerzőinek az előadását, néhány percig hozzá fognak szólni. Ezen kívül hagyd mondjam el, hogy a jelentésünkben az Egyesült államokra hivatkozunk, az ottani tapasztalatokra, hiszen nekik van egy munkanélküli biztosítási rendszerük, ami jól működik, és a kongresszusi költségvetési osztályáról veszünk példákat. Ez a szakbizottság az EMU szociális pilléreiről már többször szavazott, például ez egy járható út lenne. Úgyhogy elnök asszony, köszönöm szépen, és rögtön át is adom a szót a szakértőknek, a PowerPoint is előadásukhoz. Köszönöm. Yes, it Mr. Dolls. Akkor ki fog hozzászólni? Dolls úr? Um, actually, I'm Ilaria Maselli from SEPS. Uh, thank you, thank you, Chair. Köszönöm, Ilaria Mazellinek hívnak. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam a munkanélküli biztosítást illetően. Ez egy új prioritás lehetne a parlament és a bizottság számára. Egyszerű kérdése kezdem, ez mire biztosítás? Most túl sok, túl sok projekt dolgoznak, Két fő javaslat van. Az egyik az, hogy idézőjelben a brüsszeli eső ellen adjunk biztosítást. Mit jelent ez? Ez azt jelentene, hogy ha valamilyen sok hatás érné a gazdaságot, válság következne be, valamelyik országban, akkor ezt az alapot alkalmazhatnánk, bizonyos ideig lehetne munkanélküliségi segélyt biztosítást kérni bizonyos országok esetében. Van egy másik javaslat a SZEPS részéről, ott az az elképzelés, hogy csak a nagy sok hatásokat biztosítsuk. Egyébként pedig hagyjuk a nemzeti jóléti rendszerekre az ügyeket. Tehát ez egyfajta újrabiztosítás, abban az esetben, hogyha az eső helyett tornádó következik be. Behind this is that, uh... A fő elképzelés az az, hogy a válságnak a költsége, hogyha 4%-kal növekszik a munkanélküliség, akkor ez kétszer annyi költséget jelent, mint hogyha csak kétszázalékos lenne a munkanélküliség. Ez egy nagyon egyszerű formula. Az európai alap beavatkozza, és segítséget nyújtana az érintett országban, amikor a foglalkoztatási ráta csökken. We think the, the fund should pay Rövid távon, amikor a munkanélküliségi ráta növekszik, akkor beavatkoznánk, ez a hosszú távú arány plusz x százalékos arányt jelentene, hogyha megvalósítottuk volna ezt a biztosítást 2000 óta, akkor láthatják, hogy mi történt volna. A brüsszeli eső projekt keretében 161-szeres biztosítást biztosított volna az elmúlt 12 évben. Ezt egy 3%-os rövid távú munkanélküliségi ráta már kiváltotta volna. A második esetben, a tornádó esetében, amikor 4% felé megy a munkanélküliségi ráta rövid távon, akkor az alap már 90-szer beavatkozott volna az elmúlt 12 évben, és aztán a legrosszabb esetben ritkában avatkozott volna be az alap, de erőteljesebben, ez már 40-szer megtörtént volna 2012-ig, 2000-től. Például nézzük a helyzetet Görögországban és Észtországban. Nyilvánvaló, hogy az alapok Görögországban a nagyválság során beavatkoztak volna, és segítette volna az országot. Az ország GDP-nek 1%-ával évente. Észtország helyzete nagyon érdekes. Miért? A nagy válság nem az egyetlen helyzet volt, amikor beavatkoztunk volna. Nem csak 2009-ben és 10-ben, hanem 2000-ben és 2003-ban is, amikor Észtországban válság volt. Mit lennének az esélyei és előnyei ezeknek a ellenbiztosításoknak. Először is politikailag kivitelezhető, könnyű megvalósítani, nem kell egy hatalmas biztosítási rendszert létrehozni. Miért nem? Mert nagyon kis finanszírozással működne, mi úgy gondoljuk, hogy 2009-ben a maximális terhelés évében is csak 30 milliárd euróra lett volna szükség, ami az európai GDP 0,3%-a. Tehát ez egy relatíva kis összeg, és mégis nagyon fontos szerepet játszott volna a válságországokban. Ezen kívül. Az előnyök közé tartozik, hogy könnyen kezelhető. Amikor a munkanélküliségi ráta megugrik, akkor automatikusan, bürokratikus eljárások nélkül életbe lép a biztosítás. Ezen kívül a nemzeti rendszereket össze lehetne hangolni. A kollégáim kutatásai azt mutatják, az egyes országokban eltérők a munkanélküliségi segélyek. Az akadályok. Először is kötelező lenne. Tehát ha beindul, akkor minden EU-s vagy EMU zónás országnak be kell lépnie. Miért? Mivel ez egy ellenbiztosítás, ha nem lenne kötelező, akkor csak a nagy kockázati országok lépnének be. Aztán a további akadály az állandó támogatások veszélye. Szerintünk ez nem valós veszély. Mert nézzünk egy hosszú távot. Azt látjuk, hogy előbb-utóbb minden országot érint egy nagy munkanélküliségi válság. Például, ha 90-es évek óta életbe lépett volna ez a biztosítás, akkor Német, akkor Svédországot és Dániát is érintette volna ilyen válság a 90-es évek elején, és akkor ők is részesültek volna ebből a segélyből. Két perc szeretnék szánni az amerikai rendszernek, ami szerintünk nem követhető. In the US was uh, brought at the federal level. Mert szövetségi szinten működik a szociális dömping elkerülésére. De Európában nincs nagyon a veszélye ennek, mert az öregségi nyugdíj és más juttatásoknak nagyon nagy a hagyománya, és van egy szociális háló. A másik oka annak, hogy az USA-ban a kongresszus, ha szükséges, akkor a juttatásokat megnövelheti, de Európában a bizottság és a tanács nem léphetne ilyen gyorsan, ha válság következne be. Az egyik ajánlásunkat azonban az amerikai példa ösztönözte. Ez az úgynevezett experience rating. Mit jelent ez? Minden tagállam befizet ebbe a nagy kasszába, ebbe a föderális alapba, és hogyha szükséghelyzet van, akkor kölcsön vehetnek, de vissza is kell majd adni a költséget, a kölcsönt. Tehát az állandó támogatás helyett ez egy visszafizetéses kassa, ez szerintünk egy követendő dolog. Aztán ezt a biztosítási rendszert lehetne más rendszerekkel kombinálni. A kutatásunk azt mutatja, hogy a munkanélküli támogatási projektek jók, de csak akkor, hogyha az aktív munkapiaci politikákkal összehangoljuk. Tehát ha létrehozunk egy ilyen munkanélküliségi biztosítást, akkor a munkapiaci intézményeket is be kell vonnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mazelli asszony. Most pedig Dolz úr és Neumann úr. Our presentation, so thanks for inviting us to the second Köszönöm szépen, hogy az euró területre vonatkozó munkanélküliségi biztosítási projektünket bemutathatjuk. Tehát szeretném elmondani, hogy egy szimulációs időszakra vonatkozik ez a projekt, illetve különböző alternatívákat is magába foglal. Mielőtt a mi szimulációs tapasztalatunkról beszélnünk, először is szeretném felvázolni, hogy milyen opciók léteznek a munkanélküliségi biztosításra az euróterületen, tehát ami a hatáskört illeti, a nemzeti rendszert próbáljuk kiegészíteni. Először is egy alapvető biztosításra gondoltunk, a minimális szintet garantálná ez. A második szint a nemzeti rendszert egészíteni ki, a további előnyökkel. Ez különösen a recessziós időszakban lépne életbe, ami pedig a finanszírozást illeti, lehet experience rating-gel kiegészített rendszert használni, vagy anélkül, illetve a befizetések kiigazítására is sor kerülhet utólag, ezek a visszatérítési mechanizmusok, ami pedig az ellátást illeti, lehet általános mindenkori ellátás, illetve lehet olyan, amelyet valamely esemény vált ki, az első az ugye állandóan életben van, a második pedig úgynevezett függő ellátás, vagy csoportos ellátás, amelyet egy bizonyos esemény vált ki, például gazdasági válság, súlyos gazdasági válság. Tehát három lehetőség van, van egy alapvető ellátás, egy kiegészítő ellátás, illetve az úgynevezett függő ellátás. A következő táblázatban láthatják, hogy mit várhatunk el a különböző rendszertől. Az alapvető biztosítási rendszertől azt várhatjuk el, hogy ez időszerű lesz, csak a ciklikus munkanélküliséget érinti, ami a kiegészítő ellátást illeti, ez ugye később lép életbe, és ez hosszabb recessziók esetében érdekes, ami pedig a függő ellátást illeti, ez egy bizonyos küszöbértéket meghaladó kockázat esetén lép életbe. Az első esetben nincs újraelosztás, azért, mert a ciklikus munkanélküliséget érinti, a második esetben esetleg állandó újraelosztás történhet, és itt a strukturális munkanélküliséget is lefedi a rendszer. Következő a nagyobb kockázat. Az első szinten az erkölcsi kockázat az az, hogy a nemzeti kormányok továbbra is fel kellene, hogy vállalják a hosszú távú munkanélküliség költségeit, de azt mondhatjuk, hogy még így is aktív munkaerő munkaügyi politikát folytathatnak a kormányok. Aztán a második szinten fölmerül a kérdés, hogy ki fedezi a munkanélküliséget, esetleg valamilyen közös keret. Az utolsó esetben azt láthatjuk, hogy az, az első szinten az erkölcsi kockázat korlátozott, ezért politikai, illetve akadémiai szinten is érdekes lehet. Ezért a szimulációnk erre az alapvető szintre összpontosít. Föltesszük a kérdést, hogy mi történt volna, hogyha 99-ben egy ilyen alapvető biztosítási szintet bevezettünk volna, és 2000-től egészen mostanáig vizsgáljuk a helyzetet, hogy mi történt volna egy ilyen biztosítási rendszerrel együtt megnézzük, hogy hogyan alakulnak az adatok. A bruttó jövedelem 50%-a garantálva lett volna a biztosítási rendszer által, illetve egy, egy bevétel semleges lett volna ebben a szimulációs időszakban. A hozzájárulási ráta az 1,6%-os lett volna a fizetések mértékében, illetve 12 hónapra az újonnan munka, új munkanélkülieket érintette volna. Összességében pedig 49 milliárd euróra rugott volna ennek az összege 2000 és 2013 között. Aztán ugye alternatív forgatókönyveket is megvizsgáltunk. Az első az experience rating, tehát az országspecifikus hozzájárulási ráták. Aztán ott van a visszatérítési mechanizmus, tehát az utólagos kiigazítás, illetve az úgynevezett függőellátás, amit valami kivált, és most Matthias Dóznak adnám át a szót. Uh, sorry, but I'm glad that you are trying to, to Nagyon örülök annak, hogy próbálja rövid keretek közé szokítani, szorítani az előadást, de hát azért a tolmácsokra is kell gondolni. Köszönöm szépen. Én a szimulációs eredményeket megpróbálom bemutatni, most pedig a lefedettségi rátával foglalkozunk a 2013 as időszakban. Itt azt látjuk, hogy a a munkanélkülési ráta hogyan alakult, láthatják a különböző országokat, négy eurózó vezeti országot, amelyek példaként szolgálnak, azt illetve, hogy milyen különböző trendek voltak ebben az időszakban. Például Németországban egészen 2005-ig növekedett az, a munkanélküliség ráta, és a második legmagasabb volt az euróvezetben, míg a többi tagállamokban ez alacsony volt. Aztán elkezdődött a nagy recesszió, és a munkanélküliségi ráta hatalmas növekedésnek indult, például Spanyolországban, míg Németországban pedig állandóan csökkent. A lefedettséget életen, ez pedig a narancsága vonal mutatja, a ciklikus munkanélküliséget illetően mivel hosszú recesszió van, ezért hosszú távú munkanélküliség van. Na most akkor nézzük a, a pénzmozgást ebben az időszakban. Ezen a grafik, grafikonon látják az átlagos éves nettó hozzájárulásokat 2000-2013 között. Azt láthatjuk, hogy a legtöbb tagállam nettó befizető és nettó kedvezményezett bizonyos években. Mínusz 5 százalékától a GDP-nek egészen 2 százalékig mozoghat ez, ez a 2 százalék Hollandiában van. De vannak olyan tagállamok, amelyek csak nettó befizetők, például Ausztria és Hollandia, vagy pedig állandó kedvezményezettek, Franciaország, Spanyolország például. De ne felejtsük el, hogy 14 évet tekintettünk, és hogyha hosszabb időt tekintenénk, akkor lehet, hogy egészen más eredmények jönnének ki. Nyilvánvaló a cél az, hogy a makroökonomiai stabilitázást megerősítsük az euróvezetben, és valóban az ilyenfajta szerkezet a 2009-es sokkot például felvette volna. 36%-ra a munkanélküliségnek az euróvezet szintjén fel elnyelte volna ez a rendszer és Íraszországban, Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban a válság elején elnyelte volna a sok, sokkot, de ahogy mondta a kollégám is, ciklikus munkanélkülőségről volt szó, és a stabilizációs hatás a következő években csökkent volna a hosszú távú munkanélküliség emelkedő osztalékai miatt Na most láthatjuk e, ennek a rendszernek, hogy alacsonyabb a helyettesítése rátája, 50 a az átlag fizetésnek a maximum, van maximálva, 50 án és az egyik részről vannak automatikus stabilizációs e, hatások, és aztán a hatá- az országokon átvonuló hatások tehát minél kevésbé nagylelkű ez a rendszer, annál nehezebbek lesznek ezek a hatások. Itt most azt láthatjuk, hogy a jövedelemtől való függetlenség az euróvezetben a különböző állami szinteken mit mutat. Bennünket az érdekelt, hogy milyenek a hozzájulási ráták hogyha azokat bizonyos időintervallumokhoz igazították volna. Megnéztük a korábbi nettó egyensúlyokat a tagállamokban, és itt látjuk a kumulatív nettó befizetéseket van az euróövezet szinten bizonyos befizetések, és aztán vannak konkrét befizetések, a különböző színek ezt jelenítik meg, és láthatjuk, hogy az országok közötti transfereket segíti ez az automatikus eh, kiigazítás. Ez nem igaz persze mindegyik tagállamra, de eh, az előző évnek az eredményei azok mutatják, hogy a következő évben mi lesz. Végül pedig a függő juttatásokat is megvizsgáltuk, amelyeket csak akkor aktuálják, hogyha egy százalék pontotban növekszik a munkanélküliség, és vagy pedig, tehát az utóbbi év, vagy az utóbbi három évhez képest. Tehát három különböző függő juttatási rendszer van. Ebben pedig azt látjuk ebből az elemzésből, hogy az országok közötti transfereket korlátozák ezek a függő juttatások elsősorban azokat az országokat célozzák meg, ahol nagyon magas a munkanélküliség. a három rendszer közül kettőben például lesznek olyan országok, amelyek nettó befizetők. Például Spanyolországban az alaphelyzetet illetően Spanyolország nettó nettó kedvezményezett lett volna, de a függő juttatásokkal egészen 2007-ig nettó befizetője lett volna Spanyolország. És csak 2008-tól változott volna a helyzet. Végül pedig a következtetések azt láttuk, hogy egy jelentős EMU új, tehát biztosítási, munkadélküli biztosítási rendszert relatíve alacsony költségvetési összegekkel tudnánk megoldani 2000 és 2013 között, ezt 49 milliárd eurót jelent. Nincsen állandó előzetes újrafelosztás de e, utólagos elosztás van öt tagállamban, a 18 európai gazdasági ország közül, ezek nettó befizetők lettek volna. Mint már említettem, az automatikus stabilizáció az tulajdonképpen nem játszott volna jelentős szerepet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen mindenkinek. Ezt a tanulmányt a szakbizottságunk kérésére készítették el. Sajnos nem maradt sok időnk, de azért megadom a szót azoknak, akik szeretnének kérdéseket feltenni, vagy megjegyzéseket tenni. Becker or nem tudom, hogy szeretne valamit mondani a néppárt része, nem? Akkor Jutta Steinrücknek adom meg a szót. Először is köszönetet szeretnék mondani 2008 óta nagyon kézzelfoghatatlanná vált ez a téma, hogy munkanélkül biztosítás. Nekem nem tetszik az a kifejezés, hogy munkanélküli biztosítás. Németországban ez automatikusan egy elutasítást előfeltételez, ez a fajta megfogalmazás, tehát valahogy ezt át kell fogalmazni, tehát ez nem az önök problémája, hanem nekünk probléma. Aztán lenne néhány dolog, amit szeretnék megemlíteni, amik nagyon fontosak számunkra. Önök rámutattak arra, hogy vannak úgynevezett idézve gazdag országok, akik 2005 és 2008 között nagyon sokat kaphattak volna ebből a biztosításból. Például Németország, ami gazdagnak tűnik, mégis ebben az időszakban nagyon nagy támogatást kapott volna ezen a téren. Szerintem nagyon fontos számunkra, hogy amikor európai szolidaritási mechanizmusról, európai biztosításról beszélünk, akkor tegyük azt egyértelművé, hogy ez az aktív munkavállalók és a vállalkozások számára nem jelent majd plusz költséget, és nem szabad, hogy kötelezően belenyúljunk a nemzeti létező receptbe, mert nagyon eltérnek egymástól, de ennek ellenére európai minimálnormákat azért meg lehet valósítani. Számomra felmerül az a kérdés, lát-e valamilyen pozitív vagy negatív hatást arra, hogy a tagállamok között a jövedelmek elosztása hogy módosulna. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen ez európai minimálnormák megvalósítását jelentenék. Ez igaz? Jól látom? Aztán az unió kritikusai mindig azzal appellálnak, hogy visszaélnek az alapokkal, Önök szerint prevenciós módszerre hogyan lehet ezen a területen ezt megakadályozni? Uh, we'll take a second question. Még egy kérdést föltehetnek, aztán majd választ adnak. Megadom a szót. Marian Harkinnak, aki az Aldét képviseli. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen mind a két előadónak. Nagyon érdekes volt az előadásuk és elgondolkodtató. Annyira jó mindig, amikor ilyen szimulációkat tekinthetünk meg, hogy legyen egy kis rálátásunk a hatástanulmányokra, mert néha nagyon jók az elképzeléseink, legalábbis mi úgy gondoljuk, de gyakorlatban a hatásuk nem annyira pozitív, mint amit szerettünk volna, sőt, néha pont nem pozitív. Úgyhogy nagyon hasznos ez a vita. Én magam, hát nem sokat tudok erről a témáról. Úgyhogy lenne néhány kérdésem, amit szeretnék feltenni. Először is önök említették az állandó transferek, az állandó támogatásoktól való félelmet. Azt hiszem, hogy pont az első előadó említette azt, hogyha jó hosszú távon nézzük ezt a támogatást, akkor a permanens támogatottságnak nincs veszélye. De ez nagyon fontos. Most nézem a következtetéseket. A második hozzászóló azt mondta, hogy eh, van ez az experience rating fajta hozzáállás az USA példája alapján, de elmondaná pontosan, hogy ez mit jelent? Hogy mi lenne ennek a hatása? Nekem ugyan még sok kérdésem van, de majd utána olvasok és lehet, hogy majd még visszajelzek kérdésekkel, de nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes előadást. Mann úr! Igen. Én jónak tartom, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy mibe kerül az, ha nincs az unió, mert akik ö, most jöttek a parlamentbe, azok közül sokan azt mondják, hogy vessünk véget az uniónak számoljuk fel. Ez ugyan nagyon populáris nézet nagyon sok országban, de ez teljesen fals megközelítés. Jean-Claude Juncker elképzelésével értek egyet, új alapokra van szükség. Európai értékekre. De, ami a megvalósítást illeti, ahhoz, hogy egy ilyen európai biztosítási rendszer létrejöjjön, ahhoz a nemzeti biztosítása rendszereinket ehhez kell igazítani. Vagy az administratív rendszereket meg kell reformálni. Ez nagyon nagy beavatkozást jelenti, igazából nincs harmonizált európai munkapiac, nincsenek közös európai partnerek, hanem az egyes tagállamok a saját tapasztalataikat viszik be a rendszerbe. Tehát nem áll fenn annak a veszélye, hogy megint csak ez történik. Jutának igaza van, szolidaritást kell mutatnunk. De hát ehhez már megvannak az eszközeink, az Európai Szociális Alap több milliárd euró, aztán az Európai Globalizációs Alap, a fejlesztési alap, tehát nem áll föl annak a veszélye, hogy utána széttöredezik ez a rendszer. Tehát én igen, szeretném a szociális dimenziót erősíteni, de nem akarok egy ilyen nagy szociális biztosítási szerencsejátékot, nem akarok fals reményeket kelteni, hanem azt akarom, hogy tudják az emberek, hogy van elég európai eszközünk, és ezzel élni kell. Úgyhogy nagy fenntartásaim vannak, Önök mondták pro és kontra, tudna még erről többet mondani? Elnök, igen, köszönöm szépen. Akkor kezdhetik is, és próbáljanak meg válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen. Ich würde jetzt mal in um, der rückwärtigen Reihe. Akkor sorrendben, fordított sorrendben az utolsó hozzászólás. Teljes mértékben egyetértek azzal, vagy amikor a megvalósításról van szó, hogy hogy lehetne egy ilyen európai munkanélküliségi biztosítást megvalósítani, milyen kritériumok mellett. Hogy eddig hosszú út vezet még, és nyilvánvaló, hogy a munka piacon tevékenykedő intézmények tevékenységét össze kell hangolni de a már létező eszközök EU szinten ezeknek nincs automatikus stabilizáló hatása. A mi ötletünk pont ezen alapszik, hogy ciklikus stabilizációs mechanizmusként működjön. Ez a fajta eszköz, ez az a fajta automatikus stabilizálás, ez az eurozónában eddig nem létezett. És ezért az egyfajta atipikus pénzügyi unió vagyunk, mert központi szinten nem létezett még ilyen rendszer. De ennek ellenére Nyilvánvalóan mindenki tart attól, hogy lesz ez a fajta állandó segítségkérési veszély, de a tanulmányban erről szó esett, és természetesen elemezni kell ennek a veszélyét. Aztán azt kérdezték, hogy mi a helyzet a clawback mechanizmussal, és mi az, hogy experience rating. Az elképzelés a következő a befizetések az egyes tagállamok részéről. az nem egyenlő mennyiségű minden tagállam számára, hanem attól függjön, hogy mekkora összegeket kapnak vissza a tagállamok. És ezekhez igazodik a befizetés, attól függően, hogy az gazdasági ciklusban éppen fent vagy lent vannak. Tehát ország specifikus, és ez egy olyan mechanizmus, ami ahhoz vezethet, hogy a ciklusokat tekintve a kifizetések száma országonként így nem nő meg irreálisan. Aztán az első hozzászólás, hogy hogy osztja meg a tagállamokat ez a rendszer. Ezt nehéz felbecsülni. Mi azt gondoltuk, hogy ez az alapbiztosítás, ez részben helyettesíteni a nemzeti munkanélküli biztosítási rendszereket. Ez nagyon nehéz most pontosan megmondani, hogy hogyan, mert ehhez részletes elemzés kell, hogy az egyes országokban hogy néz ki a munkanélküli támogatási rendszer. Úgyhogy nem tudok erre válaszolni most, ami a visszaélési lehetőségeket illeti. Akkor itt utalnék arra, hogy nyilvánvaló, hogy az európai szinten dolgozó munkaügyi szervezetek munkáját itt össze kell hangolni ahhoz, hogy fölvehessük ez ellen a harcot. Köszönöm. Hey, uh, yes, please take the floor. Thank you. Uh, thank you for all the questions. Köszönöm szépen a kérdéseket, és hogyha nem sikerülne mindenre válaszolni, akkor kérem, kérem hogy ezt jelezzék, mert uh, nagyon sokat dolgoztunk eh, ezen a témán, szívesen válaszolunk mindenre. Nézzük, ami a visszaéléseket illeti, ez elég, kocká, ez elég korlátozott ennek a lehetősége, hiszen ezekben a rendszerekben eh, azt mondhatjuk, hogy a visszaélések minimalizáltak. Ami a minimális követelményeket illeti, igen, az alap létrehozása természetesen ki kell, hogy egészüljön valamilyen koordinációval, vagy minimális szintű harmonizációval. Azért is, mert a nemzeti munkanélküliségi ellátás nem stabilizálja a gazdaságot, vagy nem ugyanolyan mértékben, eltérő képet mutatnak az országok. Ami pedig a létező alapokat illeti. Ezek nem kielégítő mértéke, mértékűek, például gondolok itt a szociális alapra, vagy a globalizációs kigazítási alapra. Ezek strukturális kérdéseket fednek le, tehát a nagyobb cégeket mondjuk delokalizáció esetében. Itt a mi javaslatunk a ciklikus problémák megoldása. Tehát ezek nem helyettesítik a jelenlegi alapokat, hanem kiegészítik azokat. És az utolsó kérdés a non-Europe költsége. Nos, véleményünk szerint magas költséggel járna az, hogyha nem lenne Európa, különösen a katasztrófák esetében, vagy az elmúlt öt év nagy recessziójának tekintetében, vagy esetleg mondjuk a 90-es évek recessziójának függvényében, amely Észak- és Dél-Európát egy, egyaránt érintette. Tehát az ilyen alapok létrehozása vezet csak előre, hiszen a normális problémákat meg tudják oldani az ország, országok, de a hatalmas recesszióval már nem tudnak megbirkózni, hiszen ilyenek, ilyen esetben Európai Uniós költségvetési megszorítások vannak, munkanélküliség emelkedik, és így tovább és itt a munkanélküliségi ellátás csökkentésének kockázata bizony jelentős. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Sajnos nem tudok több időt adni, sem önöknek, sem azoknak, akik esetleg még kérdéseket kívántak föltenni, mert még mindig van egy napirendi pontunk, amelyet meg kell beszélnünk a mai napon. Mindenkinek köszönöm tehát az, hogy eljött, elmondta az elképzelését Meszeli asszonynak, Dóz úrnak, Neumann úrnak, Köszönjük a prezentációkat. A szövegeket, illetve az adatokat megtalálják az e-meeting applikációban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki mérehatóban tanulmányozni akarja ezt a kérdést, akkor itt megtalálja a részleteket. Most azonban nincs erre több időnk, majd visszatérünk erre a témára egy másik formában. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és köszönjük a munkájukat is. 11-es napi rendi pont következik, ez pedig egy európai platform létrehozása a megerősített együttműködés érdekében a nem bejelentett munka megelőzésére, illetve az ettől való elrettentés érdekében. Mindenkit arra kérek, hogy a meghívottakat és a felszólalókat is, hogy kicsit szigorúbban figyeljenek oda az időre a bevezetőjük során. Mindenkit melegen üdvözlöm, mindenki négy percet kap a bevezetőjére. És ha minden igaz, Jure Gunnel fogjuk kezdeni, aki a foglalkoztatás és szociális ügyek ö, ról ér, érkezett. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni el arra, hogy a platform felállításáról már tájékoztatott ebben a bizottságban júliusban, tehát nem akarok most részletekbe belemenni ebben a javaslatban. Hangsúlyozni szeretném most azt a három pontot, amely szerint szerintem most már e, van egy konvergens megállapodás, amelynek komolyak a hatásai e, a be nem jelentett munkával kapcsolatban az Európai Unióban elsősorban a válságból való kilábalás idején. Itt a munkafeltételek, a munkahelyi egészség és biztonság, a különböző jogok, például a munkanélküli segély és a többi területén fontosak ezek a kérdések, de foglalkozunk a vállalatok közötti tisztességes versennyel is, és a költségvetési bevételeknek a kérdésével is, és a társadalmi szociális kérdésekkel, aztán a nők munkájával, hiszen rájuk nagy hatással van a be nem jelentett munkának a helyzete. Emlékeztetnék arra, hogy az Euróbarométer vizsgálat során azt látték, hogy tíz közül egy ember már vásárolt a, nem, a be nem jelentett munka keretében valamilyen szolgáltatást vagy, vagy árult. És négyen jelentették azt be, hogy végeztek be nem jelentett munkát. Második megjegyzésem, szeretnék emlékeztetni azokra az okokra, amely a bizottság javaslatához vezettek. Új formájú európai együttműködést szerettünk volna létrehozni. Különböző projekteket vezettünk be, amelyek már több évre nyúlnak vissza a különböző tagállamokban, és a szakértők is különböző projekteket, és a bizottság is különböző projekteket indított el. Megállapítottuk, hogy vannak hiányosságok az Európai Unió cselekvéseit illetően, például nem elegendő az együttműködés a tagállamok között. Ennek az oka pedig az, mert Nincsen holisztikus megközelítés, tehát vannak olyan tagállamok, amelyek bevált gyakorlatokat használnak fel, ugyanakkor tehát ezek között van például a munkaügyi felügyelők, a vámszerveknek a munkája, a bevándorló szervek, bevándorlással foglalkozó szervek, vagy pedig az adószervek együttműködnek, de az Európai Unió szintjén nincsen olyan fórum, amely lehetővé tenni, hogy együttműködjenek. Tehát nem vonták össze, csoportosították a tapasztalatokat. Van még egy tényező, ez pedig az, hogy a nemzeti hatóságok számára európai szinten nehéz a transnacionális vonásait összefogni a nem bejelentett, a be nem jelentett munkavállalásnak. Tehát nem nagyon ismerjük a különböző tagállamokban létező kereteket, és nehéz épp ezért információt cserélni. Tehát ez a platform, amelyet a bizottság javasló, javasolt, szeretne, ó, szeretné olvosolni ezeket a hiányosságokat. Harmadik megjegyzésem, világos, hogy ez az újfajta együttmókodés európai szinten több szereplőt be kell, hogy vonjon. Nyilvánvalóan ott vannak a nemzeti hatóságok, ahol különböző ellenőrzés és megelőzési intézmények vannak különböző területeken, ugyanakkor nagyon fontos a szociális partnerekkel is együttműködni, amelyek bizonyos tagállamokkal közvetlenül együttműködnek az ellenőrző és megelőző hatásokokkal, és vannak nagyon jó bevált gyakorlatok, amelyeket bizonyos tagállamokban találhatunk. Ezen kívül együtt kell működni az Európai Unió ügynökségeivel is, ahol már felgyülem lett az a tapasztalat, amely lehetővé tehetné a platform cselekvéseinek elkezdéseit, elkezdését. Nyilván a Eurofund a munkaegyi biztonság és egészség szervezetei, akkor az OECD, ahol a munkafelügyeletekkel működünk együtt a különböző tagállamokban. Ezek pedig nagyon fontosak az európai szinten történő együttműködésre. A javaslatainkban, ajánlásainkban azt kérjük a tagállamoktól, hogy egy jól összehangolt interface legyen, összekapcsoló terület, amely a különböző érintkezési pontokat figyelembe veszik. Végül pedig szeretném hangsúlyozni azt, hogy a legfontosabb az, hogy kombináljuk a megelősített együttműködést nemzeti szinten, de az Európai Unió szintjén is. Köszönöm. Thank you. Uh, I'll give the floor to Mr. Köszönöm szépen. Menester Váldes kapja meg a szót, a Eurofund igazgatója. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm hogy megadták a szót, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy röviden elmondjunk, elmondjuk a tapasztalatainkat. A nem bejelentett munka területén tanulmányokat, kutatásokat végeztünk az elmúlt esztendőkben. Gondolok itt a kiküldött munkavállalókra, illetve a, a csempészetre is. Két jelentésre hívnám fel különösen a figyelmet. Ezek olyan információkat szolgáltatnak, amelyek relevánsak a politikai vita számára, és megfelelő adatbázist hoznak létre. Több mint 186 kritériumot vizsgáltunk 36 országban, és megosztottuk egymással a jó tapasztalatot, megnézvén az, hogy a különböző országok milyen intézkedéseket próbáltak foganatosítani, és milyen eredménnyel. Ez az információs eszköz online hozzáférhető, illetve lebontható különböző országokra, ágazatokra, illetve a fellépések típusaira. Ezeket nézzük meg. Itt ebben a tanulmányban nem csak a, a hagyományos fellépésekre gondolok, tehát a, a például a büntetésekre, hanem alternatív módszerekre is, a megelőzésre, a tudatosításra, és így tovább. Tehát próbáljuk egy kicsit szélesebb körben vizsgálni a kérdést. Olyan eszközöket is vizsgálunk, amelyek esetleg mézes madzaként szolgálhatnak, és a megfelelési szintet növelhetik. Az évek során változást tapasztaltunk a különböző tagállamok gyakorlatában, illetve a tagjelölt országokban is, amelyek benne voltak ebben a tanulmányban. A szankciók és a büntetések azok, amelyeket szélesebb körben alkalmazkodtak, azonban mégis azt mondhatjuk, hogy ezt kiegészítették más ö, fellépések, más intézkedések is. Az egy, nézzük a legfontosabb tanulságokat, miket vonhatunk le ezekből a tanulmányokból. Nos, először is azt mondhatjuk, hogy a különböző tagállamok különböző mértékű problémával állnak szemben, és más a profilja is a bennem jelentett munkának. Bizonyos országokban ez inkább a munkanélkülieket érinti, más országokban a munkavállalókat is, illetve a különböző trendeket látunk. A megfelelésre fektették a hangsúlyt ezek az országok, és a tudást, az ezzel kapcsolatos ismereteket, illetve a jó gyakorlatot nem igazán osztották meg egymással. Ez azt jelenti, hogy a politikai intézkedéseket szélesebb körben kell vizsgálni, ezen intézkedéseknek a célját pontosítani, megosztani egymással, hogy lássuk, milyen intézkedések, illetve ezeknek milyen kombinációja, milyen ciklusai azok, amelyek eredményt hoznak a különböző országokban. Mindennek tükrében azt gondoljuk, hogy a bizottság javaslata kiváló, hiszen a nem bejelentett munka megelőzésére és az ettől való eltántorításra összpontosít. Számunkra fontos az, hogy értékeljük az intézkedéseket, illetve szélesítsük az ezzel kapcsolatos ismereteket. 2015-ben a jelenleg összeállított adatbázist egy interaktív tudásbanká kívánjunk átalakítani. Itt különböző intézmények megfigyelőként lépnek föl. A mandátumot ugye nem kívánjuk tovább szélesíteni, ez azt jelenti, hogy erre nem lesznek további pénzforrások. A rendelkezésre áll az információ, és öm, abban az esetben, hogyha valóban egy interaktív platformá alakítjuk át az adatbázist, ez egy, ez egy teljesen új feladat, amely további forrásokat igényel. A konzultáció keretében azt láttuk, hogy inkább a bizottság asztalára tartozik ez a feladat, a, a Eurofund részéről mi inkább a kutatásra, tanulmányok készítésére összpontosítunk. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Trampel úrnak, a Business Europe képviselőjének, aki az ipari kapcsolatok munkacsoport elnöke. Thank you. I will start by declaring myself. Azzal kezdtem, hogy a Business Europe-ot képviselem, amely a bejelentett vállalkozásokat képviseli, aki több millió bejelentett vállalkozót képviselnek Európában. Úgyhogy tudjuk, hogy nem igazságos a verseny Európában, mert annyi bejelentés nélküli munkavállaló működik és vállalkozás, úgyhogy nagyon üdvözöljük ezt a platformot. De Ne higgyük azt, hogy letudhatjuk ezt a témát azzal, hogy egy ilyen platformot létrehozunk. És szeretnék rámutatni arra is, hogy mi hiányzik a bizottság javaslatával. Például a parlament is mondta januárban egy állásfoglalásban, hogy nem elegendő a büntetések rendszere és a hatóságok bevonása. Persze ez üdvözlendő, de ezen kívül egy olyan eh, környezetet, eh, légkört kell létrehozni, ahol nem kifizetődő eh, bejelentetlen munkanélkülének lenni, és annyira költséges bejelentett munkavállalónak. Amíg ezt a problémát nem oldjuk meg, addig sajnos <clears throat> továbbra is sok bejelentés nélkül munkavállalót fogunk látni Európában. Aztán Igen, a platform kell, hogy elemez az európai helyzetet, de nem mondja a jelentés, hogy milyen elemzés kell ehhez. Néhány tagállamban, néhány régióban olyan légkör alakult ki, ahol a legtöbb vállalkozás bejelentett, és nagyon kevés a bejelentés nélkül működő vállalkozás száma. Biztos vagy benne, hogy tőlük sokan tanulhatnak és szeretnénk, hogyha a platformnak ez is feladata lenne. Másodszorban ezt is említették. A javaslat azt mondja, hogy legyen egy olyan bank, ami két oldalú egyezményeken alapulva jön el létre. Persze ez a kiküldetési irányelvnek is része, hogy a kétoldalú egyezmények nyilvánosak legyenek. Mi tudjuk, hogy sok ilyen van, és megpróbáltuk őket megtalálni, amiket tagállamok írtak alá, és nagyon nehéz a nyomukra ö, bukkanni. Úgyhogy nem elég egy platform létrehozása, nem elég, hogy működjön, hanem a bizottság szólítsa fel a tagállamokat, hogy regisztrálják a kétoldalú szerződéseiket, Nem kell megvárni, amíg egy kényszerítő értelmű irányelv életbe lép, már most regisztrálhatnak ezeket. Aztán a nem valós ö, vállalkozókat illetően. Igen, ez fenyegeti a bejelentett vállalkozásokat, de attól tartunk, hogyha a platformot létrehozzák, akkor a, akkor ezek az illegális módszerekkel létrehozott foglalko, önfoglalkoztatási módszerek még nem szűnnek meg, mert őket nem könnyű föl kutatni. Tehát ne találjunk kifogásokat arra, hogy halogassuk ezt a platformot, mert a tagállamok is tudják, hogy ez a fajta fals bejelentett önfoglalkoztatás, ez létezik Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vornett asszonynak adom meg a szót. E az etuknál jogi tanácsadó szakértő. Köszönöm szépen. Mi üdvözöljük ezt az új független platformot, és mi ezt kötelezővé tennünk minden tagállam számára, és holisztikus megközelítést alkalmaznunk. Mi azt várjuk tőle, hogy ez nem csak egy újabb szervezet lesz európai szinten, Épp ezért a bevált gyakorlatokat, az információt terjeszteni kell, és a meglévő munkaügyi szabályokat jobban kell terjeszteni, és konkrét eszközöket kell bevezetni, és a munkaügyi felügyeletnek a rendszerét is be kell vizetni. Mi az ETUK európai szintén minimális normákat követelünk, és konkrét politikai lépéseket a különböző szakemberek, munkatársak cseréje esetében, azért, hogy harcoljunk a határokon átnyúló, be nem jelentett munkavégzés ellen. Épp ezért nagyon fontos számunkra, hogy minden tagállam kötelezen részt vegyen ebben az új platformban, mert hogyha valóban em, em, eredményeket szeretnénk előni az EU-ban, akkor ezt kell tenni. Eh, a jogalap nem eh, számíthat eh, kifogásként. A tagállamoknak képviseleit kell alkalmazni a platformban, és meg kell határozni a hatáskorukat, hiszen így lesz csak hatásos a munka. Az ETUK számára fontos, hogy a szociális partnerek európai szinten, de nemzeti szinten is részt vegyenek ebben mint ahogy már eh, láthattuk, vannak olyan nemzeti eh, rendszerek, ahol a szociális partnerek a eh, hatóságokkal is együttműködnek. De fontos a társadalmi párbeszéd is. És a szakszervezeteknek is nagyon fontos szerepet kell biztosítani, hiszen ők, ő hozzájuk fordulnak először a nehéz helyzetekben. Ezért ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ezt, azt szeretnénk, hogy ezt a platformot a bizottság állítsa fel, ahol már létezik a tapasztalat ezzel kapcsolatban. A működését illetően azt szeretnénk, hogy a, a platform függetlenül működjön, és legyen elnöke és alelnöke. A platform tagjai közül választva, és legyen éves programja. Szeretnénk, hogy a SLIC megfigyelő lenne a platformban, azért, hogy együtt tegyünk erőfeszítéseket. És a szociális partnereknek is tagokká kell válni azért, hogy a szerepüket kitölthessék, ahogy már le, elmagyaráztam a nemzeti és a határokon átnyúló be nem jelentett munka között különbséget tenni, és konkrét feladatokat kell rendelniük mellé. Közös fellépésekre van szükség. Nagyon fontos, hogy megbízható és gyors információcsere legyen, mert gyakran a nemzeti hatóságoknak gyors tájékoztatásra van szüksége másik tagállamokról. Az IMI, az belső piaci információs rendszer, az egy önkéntes rendszer, épp ezért megkérdőjelezendő a, a szerepe. Úgy érezzük, hogy minden illetékes hatóságot aktíven, aktívan be kell vonni, és a szociális partnereket is. Épp ezért e, mindenki által elő kell készíteni ezt a tervet. A platform e, minden önfoglalkoztatót is e, figyelembe kell, hogy vegyen. Ezt még hozzá kell tenni ehhez a munkához. Remélem, hogy nagyon nagy ambiciózusok lesznek ezek a tervek. Köszönöm szépen. Köszönöm az utolsó huszá, szóló Tussen úr, a Slicknek az elnöke. Ahogy említették a Sliket, tehát a Vezető Munkaügyi Felügyeleti Tisztviselők Bizottságát. Ő a belgiumi közszolgálati szervezetnek is az elnöke. Köszönöm szépen, megtisztelésnek vettük ezt a felhívást. Hogyha nem tudják, hogy a SLIK mit csinál, azoknak elmondom, hogy ez a vezető munkaegyi felgyőleti tisztviselők bizottsága. Az Európai Unió keretében ők háromszor ülnek össze a bizottság képviselőivel együtt e, egy plenáris ülésen, ahol minden tagállamot képviselik. A SLIK csoportján belőnek több szakbizottság is van, amelyek aktívan végzik a munkát. Van egy obszervatórium és egy megfigyelő központ a munkajog és a munkaügyi biztonság és egészség kérdéseiről. És a bennem jelentett munka ellen is harcolni szeretnénk. Ajánlásainkban először véleményt fordulhatunk meg azt illetően, hogy inkább ki kellene használni a már meglévő platformokat, ahol az információcsere európai szinten már megtörtént, gyakran persze a részvétel korlátozott volt, például a CBLS, vagy a más szervezetek, tehát ki kell használni a már meglévő platformokat, és szinergiát kreálni, hogy a hiányosságokat befedjék a be nem eh, jelentett munkavállalás platformja jó példaként eh, vehetné a Slicknek a munkáját, amely az Európai Unió vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselőknek a bizottsága. Hiszen ezeknek a, eh, ennek a szervezetnek a munka ö, ö, csoportjai segíthetnének, a felügyeleti szolgálatok a munkaügyi biztonság és egészség területén is aktívak, de mivel ezzel kapcsolatban az intézmények szintén a tagállamokban több intézmény is van, mind munkaügyi biztonsági és egészségügyi, sőt, szociális biztonsági szervezetek, és az intézmények szintjén is vannak még más szervezetek, és állami szinten is. Tehát, hogyha hatékonyan akarunk működni, és költségvetési szempontból is hatékonyan, akkor figyelembe kell venni, hogy a SLIC-nek két tagja, tagját már meghívták ebbe az új platformra, és lehetőség nyílhat arra is, hogyha egyetért az elnökség, hogy egy megfigyelőt vagy egy szakértőt is küldjenek, hiszen sok területen mi közreműködünk, és ez is lehetne egy megoldás, tehát hogy legyen két tag, és még ez a plusz egy tag mindegyik találkozónkon egy jól, előre jól megszervezett programunk van, és a munkacsoportok kidolgozzák a különböző témákat, és mint mondtam, mindenütt vannak munkacsoportjaink, és a végrehajtást és az ellenőrzést is végrehajtjuk és minden tag, van egy olyan rész, ahol minden tag képviselve van, és más területeken pedig önkéntes alapon vannak képviselve. Foglalkozunk a veszélyes anyagokkal, vagy a gépekkel, vagy a határokon átnyúló végrehajtással. Ezekkel mind egy-egy munkacsoport foglalkozik, és aztán van ez a megfigyelő központ is, az obszervatórium. a jelentéseinket nyilvánosságra hozzuk a tagok számára, akik megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és a döntéseket mindig plenáris ülésen hozzuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you for your... Köszönjük szépen a bevezetőjét. Most pedig Pirinszki úrnak adom meg a szót a szocialisták részéről. Ami egy olyan jelentése vonatkozik, amin itt dolgozunk a parlamentben, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedje meg, hogy ahogy biztos vagyok benne, mindenki nagyra tartozott, csak úgy, mint én, az eddig elhangzott előadásokat Mivel minnyáján tudjuk, hogy a be nem jelentett munkavállalás mennyire komplex probléma, és ehhez az kell, hogy az érintettek és az érdekcsoportok összefogjanak. Az a platform, amit a bizottság javasolt, és szerintem ez egy nagyon jó javaslat, kihívás is hogy hozzáadott értéket hogyan teremthetne, és ne legyen egyszerűen egy új formátum, ami nem járulna hozzá egy új megoldáshoz. Ezért aztán azt, asszony. Feltenek egy kérdést, amit nagyon hálás lennék, hogy ha a résztvevők válaszolnának rá, és aztán próbálok reflektálni a lehető legrövidebb módon. Tehát a kérdésem az, ha meghatároznánk pontosan, hogy milyen problémával állunk szemben, az nem segítene nekünk? Mire gondolunk? A bizottság közleménye a következőket mondja. Ez az első változata a bizottsági javaslatnak. Mi a be nem jelentett munkavállalás? Olyan fizetett tevékenység, amely törvényes a jellegét tekintve, de be nem jelentett a megfelelő hatóságoknál. Tehát a kérdésem az, a probléma maga az, hogy ilyen munkát végeznek az emberek, vagy a probléma az, hogy be nem jelentik a hatóságoknál? Ezt a kérdést azért teszem föl, mert a be nem jelentett munkavállalás az azért létezik, mert arra igény az ilyen tevékenységre és van kínálat is. Tehát ezek olyan tevékenységek, amikre van igény, és az üzleti élet is reagál erre az igényre. De azt tudjuk, hogy ez a fajta munkavállalás, mivel be nem jelentett, ennek nagyon komoly következményei vannak magának a munkavállalóra nézve, aki veszélyeztetett helyzetbe kerül, kevesebbet keres, és így tovább, eltorzítja a fair versenyt, aztán be nem jelentett a TB, a helyi hatóságok és pénzügyi hatóságok felé. Tehát én úgy gondolom, hogy a kihívás az, hogy hogyan lehetne a bennem jelentettet hivatalos bejelentetté tenni. Kicsit uh, egyoldalúnak tartom a megközelítés. Ilyen szavak szerepelnek, mint felvenni a harcot, harcolni ellene, megakadályozni, elrettenteni, stb. stb. Tehát az egyik kérdésem Gwyn asszonyhoz, a munkajogi egységtől. A bizottság például nem tehetné meg azt, hogy megvizsgálna azt, hogy miért kettős ez a kihívás. Az egyik az, hogy végrehajtás, szigorú végrehajtása a szociális és a munkaügyi normáknak, de a másik része az, hogy olyan ösztönzőket és feltételeket teremtsenek, ami lehetővé teszik azok számára, akik be nem jelentett munkavállalást végeznek, hogy ne féljenek bevallani ezt a munkavállalást. Aztán Juan Valdez úr tudna-e bővebb magyarázatot kínálni arra, hogy a büntetés és jutalmazás rendszerén mit ért? Szerintem pont azt, amit most tettem föl kérdésként. hogy felhívjuk a figyelmet ne csak arra, hogy milyen büntetési formák léteznek, hanem arra is, hogy hogyan lehetne ösztönözni azt, hogy bevallják az emberek a munkavégzést. Aztán a következő kérdésem lenne Trump-e úrhoz ön hangot adott az aggodalmának, hogy vannak bejelentett vállalkozások, milyen előnytelen helyzetbe jutnak a verseny téren a be nem jelentett cégekkel szemben. De ön utalt arra, hogy a bejelentett munkavégzés az Európai Unióban költséges játék. Tehát ebből ezt a következtetés szűröm le, hogy nincs ösztönzés arra, hogy a be nem jelentett munkavállalók bejelentsék a munkájukat, hiszen ez költségekkel jár. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, hogy a munkavégzés költséges vagy sem, az a szociális partnerek tárgyalásaitól kell, hoz függjön hogy ez mennyire illeszthető be a versenyképesség kereteibe. Warnek asszony Ön mit gondol? Mi a tapasztalata? Amikor megpróbáltak a bennem jelentett munkavállalást legalizálni a szakszervezetek részéről. mi a stratégiájuk a platform számára. Hogyan lehetne egyrészt a határon átnyúló munkavállalók számára ellen ösztönzőket teremteni, hogy ne vállaljanak ilyen munkát, hiszen ez nem használ, nincs senki hasznára, de ugyanakkor a szociális partnerek, hatóságok, EU-s hatóságok, és így tovább, hogyan működnek együtt, hogy legyőzzék ezeket a komplex, komoly és sok aspektusban fájdalmas problémát. Ezen kívül, kedves kollégák, Kérem, támogassák ezt az új platformot, hogy hozzáadott értéket teremtsen uniós szinten. Támogassuk a tagállamokat, szociális partnereket, a Slicket például, és másokat. Hogy tényleg megértessük az emberekkel, hogy foglalkozunk ezzel a témával, és eltöntöttük ezt. 25 uh, perc maradt az ülésünkből, úgyhogy jó lenne, hogyha rövidebb válaszokat adnának az előadók, a panelisták, és aztán majd megnézzük, hogy van-e idő arra, hogy további kérdéseket tegyenek fel a szakbizottság képviselői. Green asszony, először önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, ami a kereslet-kínálat kérdését illeti, azt gondolom, hogy a bizottság a hatástanulmány elvégzése során felismerte, hogy mennyire összetett ez a jelenség, és különböző országokban elvégezte ezt a hatástanulmányt, ugye több dimenziót figyelembe véve, és valóban ö, nagyobb ö, górcső alá kell venni ezeket a problémákat. Nézzük, hogy mi is a bizottság javaslata, milyen prioritásokat állít föl egy ö, együttműködési fórum létrehozásával a tagállamok hatóságai között, hiszen a különböző megjegyzések alapján azt látjuk, hogy ez eddig még nem létezik. Maga az a tény, hogy a különböző területeken együttműködő intézmények, tehát gondolok itt a megelőzésre, az ellenőrzésre, és így tovább. Ezek mind összefogva egy globálisabb képet festhetnek, és jobban elemezhetjük ezt az egész jelenséget. A legalizálása a nem bejelentett munkának egy olyan kérdés, amelyet mindenképpen meg kellene vizsgálni, méghozzá úgy, hogy intézkedéseket, megnézzük az intézkedéseket, illetve eszmecserét folytatunk arról, hogy a különböző tagállamok hogyan jártak el. Ugye egyértelmű, hogy a bizottság javaslata az, hogy a különböző tagállamok együttműködését talpra állítsa, illetve az ebben érintett partnerek együttműködését, és Európai Uniós szinten a szociális partnereket, az ügynökségeket is bevonja ebbe a folyamatba. Azonban vannak olyan tevékenységek, amelyeknek mindenképpen hatása lesz a, az egész jelenség e, elemzésére, illetve arra, hogy milyen különböző jó gyakorlatok léteznek a tagállamokban. Nemzetközi szinten nagyon fontos az, hogy tisztán lássuk a helyzetet, és közösen végezzük ezt a munkát, hiszen ez ugye eredményeket hozhat majd a következő évben, a nemformális gazdaságot is érinti. Ez azt jelenti, hogy a, meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok akik ugye nagyon különböző tapasztalatokkal rendelkeznek, hogyan tudnának együttműködni, és valahogy hogyan tudnánk legalizálni a nem bejelentett munkát. Itt valamilyen közös iránymutatásra lenne szükség nemzetközi szinten. Köszönöm szépen. Igen, különböző megközelítések léteznek, a mézes macak, a büntetés, de azt látjuk, hogy ennek a nem bejelentett munkának a munka azért létezik, mert erre lehetőség van, valamilyen motiváció van, illetve nem büntetik. Tehát ez azt jelenti, hogy a különböző intézkedések különböző aspektusokat vesznek célben. Nagyon sok ilyet összegyűjtöttünk, nagyon sok példát. Azonban, és ezt a bizottság is említette, az értékelés kulcsfontosságú, hiszen nagyon sok olyan intézkedés van, amelyet nem értékeltünk, vagy az értékelés nem összevethető más eredményekkel, nincsenek értékelési e, egységek, illetve nem vetítjük ezt ki a célkitűzésekre. Meg kell értenünk, meg kell látnunk, hogy melyek a leghatékonyabb intézkedések, ezek milyen, milyen hatással vannak, és hogy hogyan lehet javítani az intézkedések hatékonyságot, hatékonyságát. Tehát a tudás megosztása, az arról is szó, hogy melyek a legköltséghatékonyabb intézkedések. Nagyon, nagyon sok munkánk van még ezen a szinten, Európai Uniós szinten, illetve tagállami szinten. Köszönöm a kérdést. Nyilvánvalóan szeretnénk a végrehajtást és ellenőrzést hangsúlyozni, hiszen ez a be nem jelentett munka bizonyos problémáit megoldaná. De ez messze nem elegendő. Ugyanis olyan társadalmat kell létrehozni, ahol a vállalatok és a munkavállalók úgy, érik, eh, úgy érzik, hogy ha befizetik a társadalombiztosítási eh, hozzájárulásokat, akkor eh, a törvény szerint megkapják a járulékaikat. Vannak olyan részei Európának, ahol ezek a dolgok jól mennek, de vannak, ahol kevésbé jól. Tehát, hogyha az ember bejelenti a munkát, és fizeti a hozzájárulást, akkor tudja, hogy viszonzásként kap valamit. De erre ezt a helyzetet elemezni kellene, tehát hogy tudunk-e találni, tanulni azoktól az országoktól, ahol sokkal alacsonyabb szintű a be nem jelentett munkavállalás. Köszönöm. Először is a Slick eh, azt javasolta, hogy eh, eh, világosan kell látni a, látni a helyzetet, aztán a mutatókat is figyelembe kell venni, figyelembe kell venni, hogy a munkavállaló mit tud tenni egy bizonytalan helyzetben, aztán vannak olyanok, akik a nem tisztességes verseny áldozatai válnak, aztán a szociális biztonság szempontjából is figyelembe kell venni a különböző országokban a helyzeteket, például a Belgiumban, hogy nincs-e túlzott administratív akadály azt illetően, hogy bejelentsék a munkát. Például Belgiumban az adatok elektronikus továbbítására sok mindent tettünk mert a sliken belül is meggyőződésünk, hogy a be nem jelentőt munka az nem áll meg a határoknál, hanem olyan tagállamoknak a problémái exportálódnak, amelyeket nem ismerünk. Vannak néha olyan vállalkozások, amelyeknek csak a postaládája létezik, tehát nem igazi vállalkozások. Köszönjük a kérdést. A szakszervezetek azok már eleve azért vannak ott, hogy tájékoztassák a munkavállalókat, a jogaikatról tájékoztassák őket, és vegyék figyelembe a helyzetüket, és, és tájékoztassák őket. A különböző tagállamokban különböző testületek vannak, amelyeknek az a feladata, hogy tájékoztassák a munkavállalókat. Mint ahogy korábban is mondtam, a kollektív szerződésnek nem igazán feladata, hogy a be nem jelentett munkák, munkavállalással foglalkozzanak, ugyanis a kutatás már mutatta, hogy a bérszintek játszanak nagyon fontos szerepet ebben. Tehát, hogyha jók a kollektív szerződések, tisztességes bérszinteket értek el ezekkel, akkor annak lesz hatása a be nem jelentett munka mennyiségére. Ezért utaltam a kollektív tárgyalási mechanizmusra korábban. A szakszeretek szerepe ezen kívül az is, hogy a vállalatokon, vállalkozásokon belül ellenőrizzék a munkafeltételeket. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy hozzáférhessenek a vállalkozásokhoz, hiszen így tudják csak látni, hogy mi történik ott a helyszínen. Még egy utolsó megjegyzésem lenne, hiszen volt egy olyan kérdés, hogy hogyan lehet szabályok közé szorítani a be nem jól intett munkavégzést. A véleményünk szerint már az is segítene, hogy amikor felfedezik a be nem jelentett munkát, akkor azoknak a munkavállalóknak a normális munkavállalói státuszt biztosítanánk. Ez is segítene. Köszönöm. Vannak-e árnyék előadók jelen? ECR, EFDD. Gúja is. If you make a short question from EPP, uh, from GUE. Néppárt, GUE, IFTT és ICR. And Kuneva, of course. És Kuneva asszony, persze. Kuneva asszony. Köszönöm szépen. Nem lesz kérdésem, Az alkalmazottak jogainak biztosítása társadalmi kérdés. Ennek enélkül nem lehet gazdaság és technikai előrelépés az alkalmazottak kárára. Nagyon sok nehéz év áll az alkalmazottak mögött, és ránk várnak, hogy döntést hozzunk. Nagyon fontos, hogy megoldjuk a be nem jelentett munkavégzés problémáját európai szinten, de ez csak a kezdet lehet. Az európai együttműködés és a legjobb gyakorlatok cseréje hozzásegíti majd a nemzetállamokat, hogy saját politikákat folytassanak, de a prevenciós intézkedéseket meg kell tenniük ahhoz, hogy a lehető legjobb módon vég, védjék a munkavállalókat, azok, akik nem hajlandóak kötelező intézkedéseket tenni, nem gondolnak bele az alkalmazottak egészségébe és jólétébe, csak a versenyt tartják szem előtt, és nem érdekli őket az igazságtalan versenyképesség a bejelentett munkalé vállalókkal szemben, azok ellen kell fellépnünk. Nagyon sokat tanulhatunk a tapasztalatokból, és nagyon óvatosan kell eljárnunk, hiszen az Európai Bizottság javaslatával lehetővé lehet tenni, hogy a be nem jelentett munkavállalókat bejelentetté tegyük meg kell valósítanunk a platform programot. Köszönöm szépen! Thank you. Uh, and then I'll give the floor to uh, Madam uh, Romana Tomk from the EPP Group. A Patrice Romana Tosnak adom meg a szót egy rövid kérdés erejéig, hogyha lehet. Egy rövid megjegyzés, hogyha megengedik. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthassak egy-két egy gondolatot a téma kapcsán önökkel. Természetesen üdvözlöm a célkitűzéseket, hogy megpróbáljuk a fekete munkát visszaszorítani a tagállamokban, ugyanígy megnézni azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetnek a fekete munka visszaszorításában. Gondolok itt az adatok, a jó tapasztalatok cseréjére, illetve az ismeretek megosztására. Mindemellett úgy látom, hogy tisztába kell lennünk a következő tényekkel, abban az esetben, hogyha sikerre akarjuk vinni ezt a feladatot. Először is Fontos, hogy pontosan definiáljuk a fekete munkát, hiszen az előzetes definíció nélkül a célkitűzéseinket nehéz lesz megvalósítani. Tudni kell azt is, hogy milyen okokból jelenik meg a fekete munka. Ezek az okok eltérőek lehetnek a különböző tagállamokban. Meggyőződésem azonban, hogy a tagállamok nagy többségében az okok abban keresendők, hogy a legális munkavállalást nagyon nagy költségek sújtják. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan modalitásokat kell kialakítani, amelyek ezeket az akadályokat, vagy ezeket az okokat enyhítik. Zárásképpen azokhoz csatlakoznék, akik arról beszéltek, hogy a munkavállalók nem mindig válhatnak önálló munkavállalókká, hogy elkerüljék a terheket, az adóterheket. A munkaadó tudja elkerülni a bruttó fizetést, amely túlságosan magas, és arra kötelezi a munkavállalókat, hogy más munkavállalási formákat válasszanak, például egyéni munkavállalók legyenek. Azt hiszem, hogy ezt a problémát is alaposan szemügyre kell venni. Markin asszony. McIntyre vagyok ugyan, de azért köszönöm. Először is szeretném megköszönni a képviselőknek és a jelentéstevőnek a munkát. Köszönöm. az alkalmat, hogy a bevált gyakorlatokat és az információt terjeszthetjük. A meghatározás világos a bizottság részéről. A be nem jelentett munka az egy fizetett, törvényes munka, amelyet nem jelentenek be a hatóságoknak. Tehát bármilyen illegális tevékenység az nem ide tartozik. Tehát ez egy törvényes tevékenység, amit nem jelentettek be. Ez pedig egy komoly kérdés. Mindegyik tagállamot érinti, elsősorban az adócsálás és a juttatásokkal végzett csalás területén nagyon súlyos probléma. De ez nem csak a tagállamok területén jelentkezik, hanem olyan vállalatok vagy egyének esetében is problémát jelent, akik megfelelően be vannak jelentve. A jellege ennek a be nem jelentett munkának különböző a különböző tagállamokban, tehát egy, egy emberre szabott megoldás, vagy egy helyzetre szabott megoldás nem működik feltétlenül mindenütt. Én itt a az Egyesült Királyság középnyugati részét képviselem, és mi szeretnénk az adófizetőknek megfelelő értéket viszonozni a pénzükért, akkor felmerül a kérdés, hogy kisebb országokban mi a helyzet. Tehát nagyon érdekelt az, amikor a Business Europe azt mondta, hogy könnyebbé és kevésbé költségesé teszi a regisztrációt. Én egy jelentést készítettem ennek a bizottságnak, amelyben láttuk, hogy négy napot, vagy akár négy, 40 napot is igénybe vehet bizonyos országokban a regisztráció. Tehát nyilvánvalóan e, végre kell hajtani a törvényeket, de e, ugyanakkor jó törvényeknek kell lenni, vagy még jobbaknak azért, hogy az emberek könnyedén felelhessenek meg az előírásoknak. Tudom, és a tanács dokumentumában is láthatjuk ezeket az aggályokat, hogy vannak kedvezményezett kedvezménye, kezdeményezések, amelyeknek még nem is véges a listája. Épp ezért szeretném, hogyha önkéntes megoldást találnánk, amelyet mindenki támogatni tudna. Köszönöm szépen. Jana Thun itt van? Az Álder részéről? Mert ő is árnyékjelentéstevő volt. Akkor most az árnyékjelentéstevők jöjjenek. Tiziana megjön az EPP részéről. Köszönöm szépen. Jó, akkor most eh, térjünk vissza az alapokhoz. A bennem jelentett munka sok országban sok problémát jelent, és sok költséget is egész Európában. Ez egy súlyos probléma, ezért szeretném megérteni, hogy ezeknek a, az intézkedéseknek lesz-e megfelelő hatása. Nagyon sok nemzetközi fórum foglalkozik ezzel a kérdéssel, épp ezért fennáll annak a kockázata, hogy ö, olyan munkát végzünk, amelyet már máshol elvégeztek. Tehát átfedések vannak. A, a, ez, állami költségvetésnek nyújt, okozott tehernek arányosnak kell lennie. Tehát a kérdés a bizottság felé az, hogy milyen gyakran ülne össze ez a platform, e, kik lennének a tagjai, mennyire vesz részt a civil társadalom, e, teljes jogú tagként, e, nem csak megfigyelőként, stb. Tehát ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására most kérnék választ, mert ezek gyakorlati kérdések. Tehát a kormányok végre cselekedjenek, ne csak beszéljenek ezekről a kérdésekről. Elnök, a következő hozzászóló. Teri Ranke, köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy tájékoztatást kaptunk. Szerintünk is nagyon fontos az, hogy megkezdjük a harcot a be nem jelentett munkavállalás ellen. Abból a szempontból nézve, hogy mit tehet az EU, és ne csak azokat az országokat segítsük, ahol ez a probléma nagyon elterjedt, hanem minden egyes tagállamot, mert ez mindenki javát szolgálja majd, hiszen a gazdasági és szociális helyzetet erősíti Európában. Szerintem nagyon sok jó dolgot hallottunk már, de először egy megjegyzés. Vigyáznunk kell arra, hogy a be nem jelentett munkavállalást ne használjuk arra, hogy a már jelenleg létező minimál normákat visszanyomjuk, csökkentsünk. Már láttuk a múltban, hogy azokban az országokban, ahol hatékony a jóléti és TB rendszer, ahol a gazdaság stabil, ott nem annyira nagy probléma a be nem jelentett munkavállalás. For example, I think we have to be really careful. Nem lehet szinonimája a be nem jelentett munkavállalás ennek a fajta visszaélésnek. Tehát, ahogy már mondtuk, hogy a válság igen külön hatást gyakorolt erre a területre, tehát nagyon fontos lenne, ha mondjuk Quinn asszony kicsit el tudná nekünk magyarázni, hogy milyen hatását tapasztaltuk ennek, nőtte a be nem jelentett munkavállalók számára, és mit, száma, és mit tehetünk ezzel ellen. Ezen kívül ez a fajta munkavégzés főleg a sérülékeny csoportokat érinti Ön pedig a prevenciót gyakran említette, mit tehetünk, hogy megvédjük ezeket az embereket, a munkanélkülieket, a fiatalokat, és hogyan lehet ezt prevencióként alkalmazni a platform keretében. Elnök, van-e olyan árnyék előadó, aki még nem tudott hozzászólni? Ha nincs, akkor a kérdések körét befejeztük, de önnek kettő, maximum három perce maradt arra, hogy válaszoljon, mert kifutottunk az időből, úgyhogy mondani néhány konkrét intézkedést. À tout, toutes les questions. Valóban nem tudok minden kérdésre válaszolni, de természetesen szívesen adok konkrétabb, pontosabb válaszokat írásban bárkinek. Egy dolgot szeretnék elmondani. A bizottsági javaslat ugye megszületett, a, az olasz elnökség alatt egy-két, hét, egy-két héttel ezelőtt egy általános megközelítést elfogadott a tanács. Most megpróbáljuk a platform létrehozását előrevinni, ugye türelmetlenül várjuk a parlament, illetve a raportőr véleményét, hogy minél gyorsabban útjára induljon ez a folyamat 2015-ben. Most természetesen a tanács, illetve a bizottság kell, hogy konkrétabban megvitassa az intézkedéseket. Ami a definíciót illeti, nos, azt hiszem, hogy nem szabad eltitkolni, hogy valóban van itt egy vita, és nagyon reméljük, hogy a platform majd ebben is segítséget nyújt. Egy kiinduló pontot javasoltunk, egy, egy alapot, egy bázist, Tehát nem az illegális tevékenységekkel foglalkozunk, mint például a kábítószer kereskedelem vagy csempészet, bár ugye a nem bejelentett munka egy része ilyen típusú munka is lehet, tehát kapcsolódhat a kriminalitáshoz, de továbbra is együtt kell működnünk a tagállamokkal, és a bizottság ugye nagyon is felismerte, hogy különböző tapasztalatokkal rendelkeznek a tagállamok, ez azt jelenti, hogy a különböző tagállamok szakértőivel együtt kell működni, hogy pontosan definiálni tudjuk a nem bejelentett munkát, és pontosan ez lesz az egyik alapvető tevékenysége a platformnak, hogy ezen a területen hatékonyabban járhassunk el. Úgy gondoljuk, hogy minden tagállamnak részt kellene ebbe venni, a jelenlegi tapasztalatokat összesítenünk kell, figyelembe kell venni a különbségeket, azonban maga a platform a saját programjai, munkaprogramjainak prioritásait meghatározhatja, illetve lesznek olyan tevékenységek, amelyeket bizonyos tagállami csoportok léptethetnek életbe, vagy állíthatnak föl, még mielőtt minden tagállam átvenni ezeket. Ami pedig a célkitűzéseket illeti, a javaslatban ez is szerepel, tehát a nemzeti jogszabályok, illetve az európai jogszabályok hatékonyabb alkalmazása, a formális és minőségi munkahelyek létrehozása, a munkaerőpiac integrálása három nagy célkitűzés keretében a tagállami hatóságok közötti együttműködés javítása, a technikai kapacitás javítása határon átnyúló formában, illetve a sürgősség érzetét kell növelni, hogy mielőbb megpróbáljuk megoldani ezt a problémát. Ami a részletesebb kérdéseket illeti, természetesen rendelkezésükre állok más alkalomkor. Köszönöm. Thank you for... Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem nem maradt időnk, mert ebédidő van. I think I will have to say thank you Úgyhogy mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, én, hogy eljött ide, és köszönöm, hogy válaszokat próbáltak adni, és nem tudta mindenki feltenni a kérdését, de nagyon sok kérdést szerettünk volna feltenni, azt illetően, hogy hogyan látják a be nem jelentett munkavállalást. A munka ezzel kapcsolatban folyik a parlamentben, és jelentéseket várunk e témakörben. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, köszönöm a panelistáknak, és köszönöm a kérdéseket, amiket feltettek itt a szakbizottságban, és nagyon sajnálom, hogy nem minnyáján tudtak hozzászólni. Később, majd délután folytatjuk, de nem lesznek már panelek, úgyhogy köszönöm szépen.